Creo que vamos a comenzar. Azt javaslom, kezdjük. Legalábbis először is a bürokratikus dolgokat bonyolítsuk le. Fogadjuk el a korábbi jegyzőkönyveket és a mai ülés napirendjét. Köszöntök mindenkit. Remélem, hogy mindenki jól pihent a nyár során és csupa energiával jött most ide, hogy végig küzdjük ezt a ciklust, amely egyáltalán nem lesz könnyű. Ez az első alkalom, hogy én vagyok itt a megválasztott elnök ennek a parlamenti szakbizottságnak, úgyhogy azt kérem, hogy legyenek elnézőek velem, mert minden bizonyal el fogok követni egy-két hibát. Először is azt kell tudnunk, hogy elfogadjuk-e a mai ülés napirendjét. Vannak bizonyos közlemények, amelyeket meg kell osztanom önökkel. Az új második alelnök megválasztása és a napirenden szerepel, de ezt a döntést elhalasztjuk. Elhalasztjuk a jövő hétre, mert minden bizonyal értesültek róla, hogy voltak bizonyos administratív természetű problémák, mert az a személy, aki jelölt, Maite Pagasaurtundua, ő még bizonyos bürokratikus dolgokat kell, hogy elintézzen annak érdekében, hogy tagja lehessen ennek a bizottságnak. Tehát itt bürokratikus ügyek vannak még terítéken, de ezeket meg kell oldani úgyhogy remélhetőleg majd Pagasaur Tunduán minél hamarabb itt lehet az elnöki tribünön. Nos, tehát ezt a rendi pontot elhalasztjuk a jövő hétre, nem a Strasburgi hétre, hanem az azt követő hétre, és egy eszmecserét is tartunk az Európai Külügyi Szolgálattal, az Európai Unió emberi jogi szakpolitikai prioritásairól, az emberi jogi menetrendről, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó stratégiai keretről. És Gonzátó úr van itt most velünk, aki főigazgató, és egy olyan úr, akinek a nevét inkább kérném, hogy ő egy cseki, Trajerman. Trajerman úr szintén volt olyan kedves, hogy elfogadta meghívásunkat, és eljött ma hozzánk. Ezt követően egy meghallgatást tartunk a gyermekek helyzetéről a fegyveres konfliktusokban, különös tekintettel ugye a jelenlegi gázai fegyveres konfliktusban. Egy kiemelkedő emberi jogi aktivista jön el hozzánk, Nuri Pelet, aki Szaharov díjat is kapott a parlament részéről. Egy olyan nő, aki egész élete során izraeli állampolgárként küzd a palesztin nép jogaiért, egy kitűnő személyiség, egy kiemelkedő személyiség, akit minden bizonyal mindannyian ismernek. Egy, egy palesztin által elkövetett merényletben elvesztette 13 éves lányát, de ennek ellenére folytatja küzdelmét a palesztin nép jogainak küzdelméért, és édesapja is pacifista, aki nagyon jól ismert ebben a térségben, és azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon érdekes lesz meghallgatnunk előadását, ugyanis részletesen fogja ismertetni azt, ami véleményem szerint sajnos egy hatalmas humanitárius katasztrófa, amely több éven keresztül tart már, és valószínűleg most az egész történetének legrosszabb szakaszába került. Ha egyetértenek, akkor elfogadhatjuk a rendet kivéve persze, hogyha valaki szeretne ehhez valamit még hozzátenni. Ugyanígy eh, a korábbi ülések eh, jegyzőkönyvét eh, megkapták, a kibővített elnökségi ülés, ülésének jegyzőkönyvét, valamint a március 19 és 20-án tartott ülés jegyzőkönyvét. Nem tudom, hogy szeretnének ehhez hozzátenni valamit, mert ha nem, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket, a korábbi ülések jegyzőkönyvét, valamint az elnökségi ülés jegyzőkönyvét. Ami az elnöki közleményeket illeti, először is azt szeretném ismertetni önökkel, hogy a koordinátorok, valamint az elnökség a legutóbbi ülésen, a bő, kibővített elnökségi ülésen, ahogyan az lenni szokott, meghozott bizonyos határozatokat arra vonatkozóan, hogy a koordinátorok és az elnökség bizonyos funkciókat delegált, ezt így szokták tenni a frakciók, ugye a koordinátorokat bízzák meg bizonyos feladatokkal, és aztán az elnökség, a kibővített elnökség, ahogyan ezt nevezni szoktuk, elfogadja a döntéseket. Ez a szokványos eljárás, amelyet ha senki sem ellenez, akkor elfogadottnak tekintünk. A koordinátorokkal tartott ülésen megpróbáltuk figyelembe venni a különböző frakciók érdekeit azzal kapcsolatban, hogy milyen kérdéseket kellene megvilágítanunk az elkövetkezendő hónapok, illetve évek során. Ez egy rugalmas javaslat persze, de felmerültek bizonyos kérdések, amelyeket szeretnék most kommentálni. Így például az első a fegyveres konfliktusokban a gyermekek helyzete, ez volt az egyik téma. Aztán egy másik téma, amely nagy érdeklődésre tartott számot jó néhány képviselő részéről, ugye a koordinátorokra gondolok elsősorban, az a témakör volt, amit úgy is nevezhetünk, hogy business and human rights, tehát a vállalkozások, amelyek harmadik országokban tevékenykednek és együttműködnek más vállalatokkal, kihelyezik a termelést, vagy kihelyezik a tevékenységeiket, és kihasználják a különböző országokban megtalálható természeti forrásokat. Tehát Business and Human Rights ez egy olyan kérdéskör, amelyet szeretnénk elmélyíteni. Lesz majd egy meghallgatás ebben a témában, és különböző frakciók kifejezték, hogy érdeklődnek ezen téma iránt. A korábbi ciklusban Howitt úr volt az, aki foglalkozott ezzel, egy jelentést is kidolgozott ebben a témában. Úgy gondolom érdemes volna foglalkoznunk ezzel, nem csak itt, hanem az INTA szakbizottsággal is együttműködésre kellene törekednünk, valamint a fejlesztési szakbizottsággal, ugyanis ez egy nagyon terjedelmes anyag, úgy vélem, hogy az Európai Unió még mielőtt másokat kioktatna, mindenképpen példát kellene mutatnia. Nagyon sok tanulnivalunk van, és nagyon sok mindenen változtathatunk. Egy másik döntés a koordinátori ülésen, ez az emberkereskedelem és az emberi szervek kereskedelme volt, ezzel kapcsolatos téma, ugye a hontalanok, a menekültek helyzete, itt több millió emberről van szó, akik mindenféle reménytől megfosztva élnek. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ők alkotják a menekültek és az otthonukat elhagyni kényszerült személyek legnagyobb csoportját. A történelem során sohasem volt ennyi menekült a világon. Ezek olyan témák, amelyekben megállapodtunk a koordinátorokkal, nem pusztán ezen témákban állapodtunk meg, hiszen lesz majd egy következő ülés. Az elnökség tart egy kibővített ülést, ahol további témákat is el tudunk fogadni. Hát vegyék figyelembe, hogy most kezdődik csak a törvényhozási ciklus, úgyhogy nyilván még bizonyos kiigazításokra szükség van. Felmerültek bizonyos bürokratikus nehézségek is, amelyek miatt eh, ugye jóvá kell hagyni a azt, hogy kit fogunk meghívni, ezt jó előre le kell bonyolítani. Ez némileg persze ellentmond annak a ténynek, illetve annak a kívánságunknak, hogy ez a szakbizottság jobban alkalmazkodjon a mindennapi eseményekhez, de hát van egyfajta újszerű bürokratikus eljárás, amely miatt, ha nem tévedek, egy hónap tehát egy hónappal előre, a meghallgatás előtt egy hónappal már tudnunk kell, hogy kit szeretnénk meghívni, és ez némileg azért nehezíti a meghallgatások lebonyolítását, de ezen témákkal is foglalkozni fogunk. És természetesen nyitottak vagyunk a javaslatok iránt, ha a frakciók szeretnének javaslatokkal élni, nagyon sok idő van előttünk, de nagyon sok feladattal is kell megbírkoznunk. Azt szeretném, hogy ez a szakbizottság mindenki számára érdekes munkát végezzen, ehhez azonban együtt kell működnünk, szervezetten, egyensúlyra kell törekednünk, úgyhogy mindenki úgy érezze, hogy részese az itt folyó munkának. Ha nincs egyéb megjegyzés vagy felvetés, az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor rögtön áttérünk az eszmecserére az Európai Külügyi Szolgálattal, az EU emberi jogi menetrendjéről, beleértve az EU emberi jogokra és demokrációra vonatkozó stratégiai keretét és cselekvési tervét. Azt hiszem, fontos, hogy mérleget vonjunk, megvizsgáljuk, hogy az elmúlt években hogyan zajlottak a dolgok, amikor sor került az emberi jogi csomag elfogadására 2012-ben. Ez egy nagyon fontos lépés volt az Európai Unió külpolitikája szempontjából. Igazából ez a parlament sikereként könyvelhető el, hiszen a parlament volt az, amely mindig is nyomatékosan kérte egy ilyen stratégia elfogadását. 2014 óta új pozitív elemek kerültek ebbe a stratégiába, amelynek következtében például az egyik jó hír, amelyet megemlíthetünk, az az, hogy Silvio Gonzato főigazgató eljöhetett hozzánk, ő nagyon jól ismeri a parlamentet, hiszen hosszú éveken keresztül a külügyi bizottság főtitkárságán dolgozott. Nagyon jól ismeri nem csak az intézményt, hanem a cselekvési tervet is, amelyet ki kell dolgozni az Európai Uniónak. Köszöntöm, Gonzát úr, és parancsoljon ön ilyen szó. Thank you for the kind words. Um... Köszönöm, elnök asszony és szeretném megköszönni a kedves szavakat és ezt a lehetőséget is, hogy tájékoztassam önöket a tevékenységünkről, a legfrissebb információkkal szolgáljak, így a választási szünet után, ami persze önöknek nem volt szünet, gratulálok önnek is a megválasztásához, a szakbizottságban a, és a többi kollégának is. A főtitkár helyettes üzenetét Nyilván megkapták, ön találkozott is vele, szeretnénk megerősíteni az együttműködést az Európai Parlamenttel. Az a tény, hogy a főképviselő asszony, illetve alelnök asszony engem jelölt ebbe a pozícióba, azt hiszem világos jele annak, hogy szerette volna a kapcsolatokat, az együttműködést megerősíteni e tekintetben. Arra gondoltam, hogy egy áttekintéssel kezdenék. Az éves jelentésről nem fogok különösebb részletekbe bocsátkozni, mert jövő héten csütörtökön úgyis a napirendre kerül, ezt üdvözöljük, és akkor Strasbourgban bőven lesz időnk arra, hogy ennek a különböző aspektusait megbeszéljük. Arra szeretnék csak utalni, hogy az éves jelentésünkben megpróbáltunk mindent figyelembe venni és végigvenni a főbb kérdéseket, amelyeket Kukán úr fölvetett. Ugye ő volt az Európai Parlament előadója a korábbi éves jelentés témájában. Bizonyára tudják valamennyien, hogy ebben az időszakban folytattuk a munkánkat, nem volt túlságosan pozitív ez az időszak több szempontból sem hogyha a központunkat, központunkat, illetve a delegációinkat vesszük figyelembe mindenütt, az emberi jogokat próbáltuk támogatni, a prioritásokat támogatni, és ahogy már többször is elmondtam a delegációkon keresztül különböző eszközöket használtunk. Ugye az egyik nyilván a klasszikus diplomáciai eszköz, hogy bizonyos nyilatkozatokat adunk ki. 2013-ban 92 ilyen nyilatkozatot bocsájtottunk ki itt, és 36-ot a helyi szinten de természetesen emberi jogi párbeszédeket is folytattunk, ebből több mint 30 volt 2013-ban. 2014-ben nagyon jól haladunk, az ősz az rendkívül intenzív lesz, több ilyen párbeszédre kerül majd most sor. Türkmenisztán lesz a jövő héten, aztán Indonézia, aztán Izrael, és megpróbáljuk ugye ott is az emberi jogi párbeszédet beépíteni az Afrikai Unióval, Dél-Afrikával, Üzbekisztánnal, Kazaksztánnal és Azerbajdzsánnal is. Gondolom, hogy ez önöket érdekli. Nyilván dolgozunk még az emberi jogi országstratégián. Ennek a kifejlesztésén, kidolgozásán már majdnem 150-nel készen vagyunk, ez ugye mindennapi munkánk alapja, és ezek az anyagok az emberi jogi párbeszédek fontos eszközei, állandóan frissítjük őket, nagyon hasznos információforrások. Szerettem volna még valamit kihangsúlyozni, mert tudom, hogy a parlamentnek fenntartásai vannak időnként az EU különleges képviselőinek a szerepővel. Stavros Ramblinidis-szel nagyon szoros együttműködésben vagyunk. Gyakorlatilag napi kapcsolatban van a főigazgatóságunkkal, és azt hiszem, hogy a kiegészítő jelleget garantálni tudjuk. Gyakorlatilag kihasználjuk ennek a politikai potenciáját, mert Stavros Lambrinidisről azért ezt el lehet mondani, hogy ez egy komoly plusz, politikai plusz, stratégiai partnerenkkel folytatott párbeszédekben is segít, illetve támaszkodunk rá, ha fogalmazhatok így, kihasználjuk őt. Tehát támaszkodunk rá abban is, hogy az emberi jogi megfontolásokat magasabb politikai szinten napirendre tudjuk tűzni és ő is több ilyen találkozót tervez. Eljön majd, ezt tudom, önökhöz, és be fog számolni a látogatásairól, illetve a tervezett látogatásairól is. Még valamit szeretnék elmondani. Nagyon jó benyomást tett rám a földrajzi területeken dolgozó kollégáknak a működés. Ugye tudják, hogy az LKS, e az én főigazgatóságom, a tematikus azért a globális szinten dolgozik, de szorosan együttműködünk azokkal a kollégákkal is, akik a földrajzi régiókért felelősek, és nagyon jó benyomást tett rám az, ahogy ők magukénak érzik ezeket a feladatokat, és felelősséget vállalnak a saját területükért. Mi számítunk az ő tapasztalataikra, hiszen nagyon tájékozottak, de rögtön már az elejétől kezdve az emberi jogi megfontolásokat figyelembe veszik, és gyakran fordulnak hozzánk, hogy közösen egy átfogó stratégiát dolgozzunk ki egy érintett ország fényében, ahová beépítjük az emberi jogi megfontolásokat. Szerintem ez nagyon pozitív és kívánatos fejlemény. Még egy fontos dolog, a bizottság természetesen, ugye több politika, több aspektus érinti az emberi jogi kérdéseket, tehát a bizottság felelősségi körébe is tartozik. Az AFKO igazgatóságon túl is nyúlik. Nyilván ez a főigazgatóság az, amelyikkel a leginkább kapcsolatban vagyunk, hiszen ők ültetik át a valóságba a politikákat, kezelik az alapokat, és így tovább. Persze itt van a kereskedelmi főigazgatóság, az Digi Enterprise is itt van, tehát rengetegen vannak még, akik érintettek az ügyekben, úgymond de majd mindjárt szólok a cselekvési tervekről még többet. A cselekvési terv azt hiszem, hogy mindig a kereteit adja a munkának, nagyon stabil alapja a hétköznapi munkavégzésnek, kapcsolattartásnak a kollégákkal. Természetesen időnként nehézségekbe ütközünk, hiszen mindenki más megközelítéssel áll egy-egy ügyhöz, de nekem az a meggyőződésem, hogy Juncker úr elnök jelölt úr most már fekete, feketén-fehéren kimondta, megfogalmazta, hogy a következő főképviselőnek nagyon világos, határozott koordináló szerepe lesz az új bizottságban. Tehát, hogy a politikai szinten megvan ez a feladat, akkor azt hiszem, hogy ennek olyan hatásai lesznek, amelyeknek hála sokkal szorosabban tudunk majd együttműködni a bizottsági kollégákkal is, úgyhogy mi nagyon reménykedve várjuk a ezeket a változásokat. Hogyha megengedik, akkor az akciótervről, a cselekvési tervről szólok néhány szót. Ennek az évnek a végén jár le, természetesen ezt is tudják, tehát nagyon elfoglaltak vagyunk éppen. Most zajlik a felmérés, tehát felmérjük, hogy a különböző célkitűzéseket milyen szinten, meddig sikerült végrehajtani. El kell, hogy mondjam, hogy amikor ezt átlapozgattam, persze későn néz, kerültem ide, idén júliusban neveztek engem ki, azoknak mondom, akik esetleg nem tudják, és engem megdöbbentett egy kicsit az, hogy a cselekvési tervben különböző jellegű tevékenységek is szerepelnek. Tehát előfordul, hogy van hosszú távú dolog, de előfordul, hogy csak egy egyszeri lépés is szerepel benne. Az én véleményem szerint az értékelés nem vezethet oda, hogy aztán nyugodtan hátradőlünk, pont emiatt. Hiszen a cselekvési tervben mondjuk szerepeltek olyan tételek, hogy mondjuk a szólásszabadság kapcsán útmutatásokat fogalmazzunk meg, vagy a vallásos vallásszabadság kapcsán és így tovább. Hát nagyon könnyű azt mondani, hogy jó, persze, ezt 100%-ban teljesítettük, elfogadtuk az útmutatásokat, az iránymutatásokat, és ezek megvannak, pipát oda tesszük, kész, nem nem dőlhetünk hátra, a lényeg most jön, a végrehajtás a lényeg, hogy a delegációk is tisztában legyenek mindenzel, és a hétköznapi munkájukban kövessék, hogy ezeket aztán a végre is hajtsák a munkában. Vannak még egyéb lépések, amelyeket sikerült végrehajtani. Most például ugye megvan a brüsszeli ö, csoportunk, a Kohom ö, Taján a kolléga az elnöke, aztán van emberi jogért felelős kollégánk, többet is fogunk tenni, a tagállamok diplomatái is dolgoznak, tehát nem csak az LKS e kollégái, az emberi jogi hálózatunkat úgymond kiépítettük, körülbelül 250 ilyen fókuszpont létezik, ez nem azt jelenti, hogy 250 delegációból áll ez, azért azt ki kell hangsúlyozni, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk a delegációnak a politikai ö, osztályán van ilyen, vagy az operatív részén, de a lényeg az, hogy a fókuszpont ö, megvan. Tehát ö, megvannak a felelősök, és ez a 250 pontból álló hálózat megvan. Ettől függetlenül intenzíven együtt kell működni a bizottsági kollégákkal, hogy a csapatszellemet kialakítsuk, és hogy a jó gyakorlatokat el tudjuk terjeszteni. Ezen kívül az érintettek pozícióját, személyét meg kell erősíteni a delegáción belül. Hát ugye önöknek sem kell mondanom, hogy gyakran előfordul, hogy a legfiatalabb, legalacsonyabb beosztású kollégák kapják ezeket a feladatokat, akik esetleg frissen érkeztek az adott delegációba, tehát azért őket támogatni kell, és azt is elérni, hogy közvetlen kapcsolatban legyenek a, köve, a nagykövettel az adott helyen. Ezen túlmenően még vannak olyan lépések, amelyek hosszabb távúak, hosszabb távú célkitűzések, amelyekről nem lehet elmondani, hogy teljesítettük vagy megvalósítottuk őket. A mainstreaming például egy ilyen, tehát az emberi jogok még nem kerültek be az összes EU külső politikába, és a bizottsági kollégákkal dolgozunk azon, hogy hogyan tudnánk többet és jobban teljesíteni ebben a témában még valamit kidolgozunk, ez volt az egyik célkitűzés egyébként, amit magunk elé tűztünk, a mutatók kidolgozása, tehát ugye hogyan tudjuk mérni azt, hogy az emberi jogi párbeszédek, konzultációk eredményesek, tehát hogyan értékeljük ezeknek a sikerét, ehhez a mutatókat még szeretnénk összeállítani, és talán önökkel is gyakorlatiban, valódi munka eszmecseré keretében meg tudnánk beszélni, hogy hogyan tudjuk jól, hasznosan értékelni az emberi jogi párbeszédek hatását. Szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal természetesen dolgozunk. A bizottsággal nyilván a, a DGFCO áll a középpontban, tehát ővelük dolgozunk együtt azon, hogy a cselekvési terv végrehajtását értékeljük, mert ez lesz az alapja az új cselekvési tervnek, a főképviselő asszony majd nyilván ezzel fogja folytatni a munkát, az új cselekvési tervnek pedig egyértelműen a jelenlegén kell alapulnia, és a jelenlegiből fennmaradó tevékenységeken. Már a, a KOM szintjén gondolkodtunk ezen, hogy sokkal inkább stratégiai megközelítést szeretnénk alkalmazni, tehát egy kicsit csökkenteni a különböző területek számát, a különböző cselekvéseknek a számát, és precízebben szeretnénk felépni az együttműködésre összpontosítva, úgyhogy kitűzünk magunknak egy-két benchmarkot, és akkor azt tudjuk nézni, hogy elértük-e vagy sem, a monitoring rendszereket ehhez pedig javítani kívánjuk. Nagyon sok tagállami képviselő azt hangsúlyozta, hogy jobban kellene kommunikálnunk. Ugyanis, ha megnézzük, azért persze a kép nem teljesen negatív, ellenkezőleg mondhatjuk, hogy egész sikeresek vagyunk bizonyos esetben, és talán ezt jobban is kommunikálhatnánk a partnereink felé. De befejezem, mert már nagyon régóta beszélek. A munkánkat nyilván a többoldalú szinten is fogjuk folytatni, majd a Kohom elnöke fog válaszolni a kérdésekre kollégám, akit már bemutattam, de én csak arra szerettem volna utalni, hogy nagyon ösztönzött engem az, hogy amikor ide érkeztem, akkor láttam azt, hogy még a nehezebb politikai környezet ellenére, amiben most dolgozunk, megtanultuk azt, hogy messzebb elérjünk, hogy elérjünk más nem EU-s partnerekhez, és hogy ne úgy, lássanak bennünket, mint egy blokkot, amely megjelenik, és mindenkire rá erőlteti a saját szempontjait és prioritásait. Tehát megpróbáltuk a fővárosi szinteken, a kétoldalú delegációkon keresztül ezt a másfajta megközelítést alkalmazni, másfajta képet kialakítani, és ebben úgy láttam, hogy sikeresek vagyunk Hát majd az Emberi Jogi Tanács 27. üléséről még beszámolhatunk, de most itt abba hagyom elnök asszony, természetesen válaszolok a kérdésekre, de átadom a kollégának a szót. Nem tudom, hogy szeretne ehhez hozzátenni valamit esetleg. Rendben. Köszönöm, akkor tisztelt kollégák, elérkezett most a pillanat, hogy feltegyék kérdéseiket. Igen, Jiménez Becerril asszony először. Lochbiller asszony, azt követően, és láttam ott még valakit. Rendben. Tehát Jimenez Beszerril asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Én is szerettem volna megköszönni ezt a hosszú magyarázatot, amelyet a külügyi szolgálattól kaptunk. Amikor a hosszú távú és a rövid távú vonatkozásról beszélt, és úgy említette, hogy vannak célok, amelyek elérése hosszú távra szól, mások pedig egyéb fellépések rövid távúak, mert ezek megvalósítása könnyebb. Nos, ennek kapcsán szerettem volna egy konkrétumra kitérni. Kicsit későn érkeztem, úgyhogy az előadásának a legelejét nem hallottam. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan ott mit mondott el, de szeretném tudni, hogy van-e jobb, pontosabb információ, illetve mely konkrét azonnali fellépéseket tervez annak érdekében, hogy megoldjuk vagy javítsuk a keresztény kisebbségek helyzetét Irakban. Konkrétan gondolok azokra a nőkre is, akik szexuális rabszolga sorsba kerültek az iszlám állam terroristáinak kezében. Nagyon fontos, hogy mi itt hozzunk döntéseket, azon állásfoglalások mentén, amelyeket az AFET eh, szakbizottság hozott meg Szíria témájában. Ugye többször említést tettünk a keresztény kisebbségekről. Szeretném tudni, hogy mit teszünk az ő érdekükben, hiszen ez egy olyan kisebbség, amely több mint 1500 éve él a térségben, és most eh, elűzték őket. 20%-ot alkottak, ma azonban már csak a lakosság 1%-át alkotják, és nagyon brutális cselekmények áldozataival váltak a nők és a gyermekek is, tehát itt nem pusztán a keresztény kisebbségekről, hanem egész egyszerűen emberekről van szó. Köszönöm. Elnök, nem tudom, hogy azt hiszem, akkor meghallgatunk inkább még egy hozzászólást, és utána a válasz. Lochbiller asszony, parancsoljon öni a szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm én is a vendégünk, akinek gratulálok a kinevezéséhez. Több kérdésem is van, és teljesen egyetértek önnel. A stratégia és a cselekvési terv nagyon sokat segíthet nekünk itt a parlamentben abban, hogy figyelemmel kövessük a dolgok alakulását. A következő cselekvési terven dolgoznak. Kérdésem ezzel kapcsolatban a következő. Hogyan kívánják az Európai Parlamentet bevonni a program vagy a cselekvési terv kidolgozásába. Azt is említette, hogy a tagállamokkal jobb együttműködést terveznek, mert ilyen kritika értelmeket. Ezt milyen formában képzelik el? Ami az emberjogi párbeszédet illeti, nem tudom, hogy jól értettem-e. Dél-Afrika és az Afrikai Unióról beszélt. A szakbizottságunk évekkel ezelőtt járt már e, a helyszínen, és e, azt hallottuk, hogy az emberjogi struktúrák e, gyerekbetegség gyerekcipőben járnak, vagy inkább nem is járnak, még, még járni se tanultak meg, fogalmazzunk így. Nagyon nehéz ez, amikor külső tanulmányokból tanulunk, akkor hogy hogyan tudjuk javítani őket, akkor sokszor az a válasz, hogy le kell állítani őket. Például a Gyír Egyetem külső értékelése a Kínával folytatott párbeszédünkről pontosan ezt mondta. A párbeszéd jobb, mint a semmi, de hogyha semmiféle egyetemet eredményt nem hoz a párbeszéd, akkor nehéz amellett érvelni, hogy ilyen párbeszédekre szükség van. A gazdasági, kulturális jogokkal kapcsolatban igen keveset olvashatunk, ezért szerintem erre érdemes lenne nagyobb eh, hangsúlyt fektetni. A menekültek, a, a, az hazátlanok, az otthonunkból el, elüldözöttek annyira hangsúlyozottan nem jelennek meg a jelenlegi cselekvési perben. A korábbi esetekben voltak tematikus kampányok is, például a, a, a gyermekek jogai, vagy a tisztességes bíróság eljáráshoz való jog, azt hiszem, az a benyomásom, hogy ezek a kampányok nagy eredménnyel nem jártak. Miért ilyen kampányokat kívánnak még folytatni a jövőben is? Uh, when you said um, it relates perhaps uh, at the end to my first question. Az első kérdésemhez visszatérve, a parlament bevonását tekintetében a stratégiaibb cselekvési terv pontosan mit jelent, a civil szervezetek részéről ugyanis igen komoly kritika érkezett e tekintetében, éppen ezért szerintem hasznos lenne, hogyha, eh, hogyha elmagyaráznak, hogy bizonyos kurtításokat a költségvetésben miért pont ott vezettek be. Köszönöm, így még valakit meghallgatunk, hogy akkor három hozzászólást követően adjuk meg önnek a válaszhoz. Trevicius úr, parancsoljon. Parancsoljon, igen, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen az előadást. Nagyon átfogó áttekintést kaphattunk a soron következő fellépésekről. Tennék néhány észrevételt. Először is nem hiszem, hogy kevesebb figyelmet kellene szentelnünk a tagállamok helyzetének. Amikor ugye felvetjük az embere, emberi jogok helyzetét, akkor semmit sem hagyhatunk figyelmen kívül nem állíthatnám, hogy a tagállamokban a helyzet teljesen felhőtlen volna, vagy ideális. Ha meghallgatjuk a kormányfők, államfők kommentárjait, amikor azt állítják, hogy illiberális demokráciára van szükség, akkor szeretném tudni, hogy milyen fellépéseket, milyen politikai vonalakat láthatunk majd ezen kijelentéseket követően. Szeretném tudni, hogy milyen fellépésekre gondoltak, mely lépéseket kellene megtenni az Európai Uniós intézmények részéről, amikor a tagállamok részéről e, ilyen diszkrepanciát tapasztalunk. Az Európai Unió tagállamai közül vannak, amelyek azt állítják, hogy a nemzeti sajátosságokat figyelembe kell venni, amikor az emberi jogok és egyéb kérdések megvalósítására kerül sor. Szeretném tudni, hogy mit kívánok megtenni annak érdekében, hogy ugye hangsúlyozom, hogyha a nemzeti sajátosságok területére lépünk, akkor gyakorlatilag a végén semmi sem marad már a kezünkben. Úgy gondolja-e, hogy az ilyen nemzeti sajátosságok egy növekvő veszélyt jelentenek az emberi jogok magas szintű érvényesülése terén. És a költségvetéssel kapcsolatban szeretném tudni, hogy a 2010-es költségvetési sor hogyan alakul majd. Hiszen az emberi jogok területén a fellépések végrehajtásához elkülönítettük ugye ezt a költségvetési sort. Szerettem volna az Európai Uniónak ezt a szakpolitikai vonalát erősíteni. Elnök, köszönöm szépen, Gonzátó úr. Thank you for all the questions. Köszönöm, köszönöm a kérdéseket. Jimenez asszonya, kezdem. A felültett kérdés valóban aggasztó. Nem kerüli el a figyelmenket. A keresztény és egyéb vallási kisebbségek helyzetét figyelemmel követjük természetesen. Közvetlenül beavatkozni helyben gyakorlatilag nem nagyon tudunk. Mit tehetünk akkor? Megpróbáljuk a multilaterális fórumokat használni arra, hogy ezt a helyzetet napirenden tartsuk, az emberjogi tanács ülésére, egy különleges rendkívül ülését hívtuk össze, hogy elítéljük a, az Irakban és Szíriában történő dolgokat, és az elkövetők felelősségre vonását is követeljük. Emellett egy vizsgálóbizottság felállítását is javasoltuk. Sajnálatos módon ezek a fellépéseink közvetlen és azonnali javulást, változást nem hoznak, de valóban nagyon nehéz helyzet ez, és számunkra nehéz más módját találni annak, hogy beavatkozzunk a folyamatokban. Egy dokumentumon dolgozunk a tekintetben, hogy az új terrorista fejleményt vagy ezt az új jelenséget hogyan tudnánk kezelni ez ügyben, mit tegyünk. Belső vitáinkban ez folyamatosan napra napirendre kerül, és ezen belül természetesen a keresztény és egyéb vallási kisebbségek helyzetének külön figyelmet szentelünk. Lockpiller asszony jó néhány kérdést tett fel, és lehet, hogy ön jobban ismeri ezeket a területeket, mint én magam de azért megpróbálok válaszolni erre. Hogyan kívánunk az Európai Parlamenttel egyeztetni? A kontaktcsoport az ön elnöksége alatt jól működött, Valenciano asszony pedig már jelezte, hogy hajlandó ezt a gyakorlatot folytatni, ennek mi is örülünk. Tovább is lépek a második kérdésre, hogyan kívánjuk bevonni a civil szervezeteket ebbe. Itt a brüsszeli civil szervezetekkel feltük a kapcsolatot. Stavros Lambrinidis-szel olyan eseményeket, mondjuk a, hívjuk őket workshopoknak, tehát műhely munkának, olyanokat kívánunk szervezni, amelyek tematikusan közelítenek a témához, illetve bizonyos módszertani kérdéseket is körbejár, hogy a cselekvési tervet hogyan, nem csak hogy hogyan írjuk meg, hanem aztán hogyan hajtsuk végre. Az önök albizottságának a titkárságát eh, is természetesen bevonjuk ebbe, de azt hiszem, hogy talán egy informálisabb eh, felállásban eh, célra vezetőbb lenne önökkel egyeztetni az ügyben. Az Afrikai Unióra utalt, illetve a személyes tapasztalataira az jogi párbeszédnek a célja pontosan ez, hogy az jogi intézményeket megerősítsük. Úgy érezzük, hogy ez a párbeszéd, ez két oldalú kell, hogy legyen, két irányú utca, és remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy az emberjogi intézményrendszer megerősödjön, és segíti azt a, annak a célnak az elérését, hogy az Európai Unió javítsa azt a kapacitását, hogy az emberi jogok érvényesülését az afrikai kontinensen figyelemmel kövesse. Egyetértek önnel, képviselőasszony, valóban nagyobb figyelmet kellene szentelni a gazdasági, szociális és kulturális jogoknak, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy amikor a Kínával folytatott párbeszédre utal, és a különböző külső tanulmányokra, amelyek azt jelezték, hogy eh, nem sok haszna van ennek. Először én is hasonlóan reagáltam erre, nem csak Kínával kapcsolatban. Mégis a kínai fél oldaláról van hajlandóság ennek folytatására, tehát nem csapták az arcunkba az ajtót ez ügyben. Lehet, hogy a, a, a, a napi rendet vagy a modalitást nem nehéz velük együtt elfogadni, éppen ezért ezt a lehetőséget nem dobnám sútba. Az egyoldalú nyilatkozatoknál talán célra vezetőbb lehet egy ilyen párbeszéd, még hogyha eddig mondjuk úgy fabatkát sem ért. ami a, eh, pont, pont a szociális, kulturális, gazdasági jogok lehet egy olyan terület, ahol, ahol ez vezető lehet. A tematikus kampányokkal folytatva nőjogok, gyerek, gyermekek, kiskorúak jogaival kapcsolatban volt ilyen kampányunk. A helyi stratégiáinkban ez szerepet kap, illetve a, természetesen a delegációk munkájában is megjelenik ez. A Nehéz megmondani, hogy a régi cselekvési tervből mit érdemes megőrizni, és mit érdemes sútba dobni. Nos, a cselekvési terv nem egy munkaprogram, a cselekvési terv szerintem egy eszköz, amelyre azért van szükség, hogy bizonyos témák előtérbe kerüljenek, hogy biztosítsuk, hogy nem csak a külszolgálatnál, hanem általában a tagállamoknál és az Európai Bizottság köreiben is a legfontosabb területeken további haladást érjünk el. Más területeken ahol jobban állnak a dolgok, ahol, ahol szerűen men, megy a munka, annak nem feltétlenül kell megjelennie a cselekvési terven, ez nem jelenti azt, hogy ezzel nem foglalkozunk. Oszevicsi szúr, ha jól értettem, arra utalt, hogy belső és külső koherenciát kell biztosítanunk, hogy valóban így van. Egyre gyakrabban látjuk, hogy a partnerországokkal folytatott párbeszédben Eh, és a multilaterális többoldalú eh, fórumokon is egyre gyakrabban fordul elő, hogy eh, az unióval szemben ilyen agresszív mm, politikát folytatnak, mi szerint más szemében a szárkát családunkban a, a gerendát sem találjuk. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ne adjunk alapot az ilyen fajta kritikára. a közelmúltban a multilaterális küldöttségek vezetőjével tárgyaltunk erről, egy defenzív álláspontról egy offenzívabb stratégia felé kell elmozdulnunk, de pozitív értelemben kell érteni ezt a támadó jellegű, tehát készen kell állnunk arra, hogy az ilyen kényes kérdéseket, az unión belül kényes kérdéseket is megbeszéljük, megmutatandó azt, hogy nem félünk mi ezektől a, a kényes kérdésektől, nem a, kerülgetjük ezeket, mint macska a forró kását. Következő kérdésre reagálva a konkrétumok tekintetében. Nos, az emberi jogok egyetemessége mellett érveltünk mindig is. Ez ügyben nem változott az álláspontunk. Ami a 2014-es költségvetést illeti, nos, nem vagyunk az e DHR költségvetéséről van szó, nem vagyunk egyáltalán elégedettek. A kötelezettségvállalások és a kifizetések között óriási űrtátunk. Ez egy szakkifejezés, de hát tudni kell, hogy van a, vannak a kötelezettségvállalások, ezek, ez virtuális pénz, és aztán vannak kifizetések oldalköltségvetésnek, ami a konkrét pénzt jelent, hogyha ha mondjuk repülőjét kell valakinek venni, hogy kimenekítsük az országból, ez, ez ez konkrét pénzt jelent. Hát 100 a 70-hez, vagy néha 50-hez az aránya ennek, ez nem, nem kielégítő. A külügyi bizottságban a minap hozott döntés és szavazás ez irányba mutat, hogy szügíteni kell ezt a különbséget, megpróbáljuk mi is persze hatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló pénzeket, de talán a kollega erről szeretne még valamit mondani erről. Um, so... Köszönöm szépen. Számomra is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, az emberi jogi munkacsoport elnöke vagyok a tanácsban. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta ugye a külügyi szolgálat elnököri ezt az ülést, és ez egy nagyon pozitív eredménye az elmúlt éveknek. Nagyon szoros volt az együttműködés eddig a DROA-val, és számítunk arra, hogy ez a jövőben is így lesz. Rendszeres volt az eszmecsere, és a KOHOM munkacsoportban is megvitatjuk a különböző itt taglalt kérdéseket, amikor a jelenlegi stratégiai keretről van szó, amikor a különböző iránymutatásokat megszövegeztük az elmúlt év során, akkor a DROA is szorosan együttműködött velünk a e területen, ami az emberi jogi sajátosságokat illeti, a nemzeti vagy vallásos sajátosságokat, ez már jó ideje terítéken van, és ezt az érvet egyre inkább hallhatjuk. Stavros Lambrinidis úr feladata is, hogy hangsúlyozza ezen kérdéseket, ugyanakkor nem elég belátnunk azt, hogy egy ország eh, például aláírta a szerződéseket, az emberi jogi szerződéseket, és ezért eleget kell ezeknek tenniük, hanem valóban párbeszédre kell törekednünk. Ez egyfajta küzdelem az ENSZ-nél is eh, tapasztalható, ahol van egy eh, országokból álló csoport, amely egyre inkább szervezett és megpróbálja aláásni ezt az egyetemes jelleget és a sajátosságokat próbálja hangsúlyozni, amikor az emberi jogok érvényesítéséről van szó, vagy amikor például a nőjogi kérdésekről van szó, ugye hamarosan a Pekingi Nőjogi Konferencia 20. évfordulójára kerül sor. Nos, ezek ilyen kulcsfontosságú küzdelmek, amelyeket folytatunk. Szélesebb koalíciókra van szükségünk, és ahogy Stavros Lambrinidis is mondja, itt nem az emberek, hanem a kormányok érvelnek azzal, hogy nem egyetemes jellegűek az emberi jogok. Tehát a civil társadalommal, a nemzeti parlamentekkel szorosabb együttműködésre kell törekednünk, az Európai Parlament és ez a szakbizottság egy területen pedig komoly szerepet tölthet be, hogy nehogy a tagállamok folytathassák a nemzeti fórumokon az ilyen érvek hangoztatását Többször hangsúlyoztuk már, hogy a tagállamok, az kormányok aláírták ezen szerződéseket, más sajátosságokat is figyelembe kell venni, de ennek ellenére az emberi jogok egyetemes jellegűek. Hangsúlyozzuk ezt, és ennek mentén kell együttműködnünk. Talán még egy kisebb észrevételt tennék arra vonatkozóan, hogy mit tesz az EU a vallási kisebbségek támogatására. Pontosan emiatt azonosítottuk ezen prioritásokat, ezen iránymutatásokat. A kétoldalú oldalú kapcsolatrendszerekben is ezt prioritást kell, hogy élvezzen. Vannak tagállamok, amelyek amelyek bizonyos időközönként üléseznek és megvizsgálják, hogy a világ különböző részein a vallásos kisebbségek jogait hogyan lehet javítani, és az ENSZ-nél is persze dolgozunk ezen. Mindenképpen az EU azonban a vallásszabadság szabadság tekintetében nagyon fontos munkát végez, és ez tükröződik majd a következő ENSZ közgyűlésen is. Elnök, köszönöm szépen. Négy kolléga jelentkezett, kevés időnk van, hiszen a meghallgatást hamarosan el kell kezdenünk, úgyhogy felolvasom a neveket, és arra kérnék mindenkit, hogy a lehető legrövidebben tegye fel a kérdését, és ugyanezt kérném majd Gonzátó úrtól is, hogy rövid legyen a válasz, hiszen az időkeretet be kell tartanunk, ha bár persze rugalmasak leszünk. A következők jelentkeztek. Karski úr az első. Parancsoljon a szó. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, szanowni państwo, zawsze przyjemnie Hölgyeim és uraim, mindig nagyon jó, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan segíthetjük az Európai Unión kívül az emberi jogok megvédelmét, de hát az az igazság, hogy arról sem szabad megfeledkezni, hogy a saját területeink, illetve a saját intézményeink támogassák az emberi jogokat és azok védelmét. Hallottuk, hogy vannak itt bizonyos kényes kérdések, amelyeket még meg kell oldani. És tudok mondani erre példát is. Az emberi jogi tanács különleges eljárásának keretén belül több munkacsoport is tevékenykedik, több megbízással, és az egyik ilyen a zsoldosokkal foglalkozik, illetve a felbérelt vagy kiszervezett biztonsági cégekkel, nagyon sokszor előfordul, hogy ezek aztán az Európai Unión kívülre kerülnek, ergo oda export, exportálják őket. Az Emberjogi Tanács munkacsoportja egy egyezmény szöveget is összeállított. Ez megszüntetné tulajdonképpen azokat a kiskapukat, amelyek a jelenlegi rendeletben benne vannak, és a kiskapuk megszüntetésével ezek a biztonsági szolgáltatók is, és biztonsági szolgálatok is elszámoltathatók lennének. A mi képviseletünk is, ugye az ENSZ-nél az ilyenfajta kezdeményezéseket blokkolta eddig, tehát az ilyen kísérleteket megpróbálta megakadályozni, hogy a kiskapuk ne szűnjenek meg. Mi, mint az Európai Unió, tehát így gondolom magunkat, mi mindig leszavaztuk ezt a fajta megbízását az emberi jogi tanácsnak az ENSZ-ben. Úgyhogy szerintem egy kicsit önmagunkba is néznünk kellene. Nagyon összetett problémáról van szó. Viszont pozitívum az, hogy talán a változások, tehát hogy most ugye megváltozik a főképviselő személye, talán ebben is változást hoznak. A jelenlegi főképviselő olyan országból származott, amely ugye az ilyenfajta szolgáltatások egyik legnagyobb exportőre. Az új főképviselő asszony viszont egy olyan államból származik, ahol az ilyen embereket elszámoltatják. Köszönöm. Köszönöm, Verzsi asszony kapszót. Oui, merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a vendégünknek ezt az expozét. Egy új Európai Parlament előtt kell beszámolnia. Vannak közöttünk, akik eh, rendelkezünk eh, tapasztalattal az előző parlamenti ciklusból. El kell, hogy eh, mondjam, hogy papíron bizonyos dolgok tekintetében előre léptünk, persze 5 évvel ezelőtti helyzethez képest volt nehéz, hiszen gyakorlatilag nulláról indultunk. A kérdés most az, hogy hogyan tudjuk mindezeket a papíron jól kinéző dolgokat a gyakorlatban is érvényesíteni. Ön hogyan dolgozik együtt velünk, ez szerintem alapvető kérdés. Az előző év tapasztalatai, hogy is mondjam, vegyesek. jó néhány kontaktcsoportülésre nem is került sor, sokszor pedig nem volt túl gyümölcsöző eh, a munka, de hát eh, tehát van bőven javítani való ezen. A civil szervezetek álláspontját sokkal nagyobb mértékben figyelembe kell venni, és az Európai Uniónak modellértékűnek kell lennie eh, a privilegizált partneri eh, partnereinkkel szemben. Eh, ma lesz egy izraeli-palesztin téma, de olyan humanitárius eh, tragédia van Palesztinában, amelyre még soha nem volt példa. Itt például Izrael-Palesztinában szemben az emberjogi elvek valahogy nem valósulnak meg a gyakorlatban. tehát a privilegizált partnerekre gondolok, eh, a földközi tenger térségére elsősorban eh, nagyon aggasztónak tartom az észak-afrikai országok helyzetét, gondolok itt Egyiptomra, illetve Marokkóra. Marokkóra is, mert az emberi jogi helyzet Marokkóban ugyancsak aggasztó. Az emberi jogi szervezeteket napi szinten üldözik, nem hagyják őket dolgozni. Éppen ezért egyértelmű üzenetet kell küldenünk e tekintetben. Ez Lamrindri szúrnak is e, nagyobb e, mozgástere van e téren, és önöknek is, mint nekünk. Köszönjük, Verzsé asszony, posztasszony. Köszönöm szépen. Néhány kérdés. Azzal szeretnék először is kezdeni, hogy megkérdezem, hogy ön a munkája során dolgozik-e konkrétan egy olyan kollégával, aki az Európai Unión kívüli romák helyzetével foglalkozik? ugyanis nagyon sok roma szenved, a jogaikat nem tartják tisztelemben, nem csak politikai, szociális és gazdasági szempontból diszkrimináltak, tehát érdekel engem, hogy az EBSZ-szel, az Európa Tanácssal milyen kapcsolataik vannak ezen a téren. És még egy kérdés, lehet, hogy ez a tájékozatlanságom beismerése, de hát nem tudom, a harmadik országokból, tehát az EU kívüli harmadik országokból érkezett menekültek akik menekült státussal rendelkeznek Európában, és közben vannak olyan állampolgárok, akik az EU határain belül vannak, de nem EU-s állam, államok állampolgárai, de mégis szenvednek, mi az ő helyzetük. Aztán pedig Gáza az EU hatalmas összegekkel támogatja Gázában az infrastruktúra kiépítését, és újra meg újra az EU gazdasági erőforrásait Gázára költik, majd ezt utána Izrael a fegyvereivel lerombolja. Hát szerintem mondhatjuk azt, hogy ezzel tönkre teszik az erőforrásainkat, amelyeket mi ott a rekonstrukcióra biztosítunk. Mi az álláspont ezen a téren? Sokkal többet tehetnénk. Merci, et euh, finalement... Euh, Köszönöm, és végezetül Sargentini asszony. Thank you, Chair. And... Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok Gonzato úrnak az új uh, funkciójához. Örömmel látom, hogy uh, ebben a hivatalban van, és szerintem biztos, hogy sokat fog segíteni, hogy ön kívülről belülről ismeri az Európai Parlamentet, mint a tenyerét. Uh, most pedig a kérdés következik. Tavaly, vagy hát most júliusban szabadozott a parlament egy euró, egyiptomi állásfoglalásról, és szeretném ezt felvetni újra, mert engem érdekelne, hogy az LKS ezzel kapcsolatban mit tett. Az állásfoglalásban mi azt kértük, hogy az Európai Unió támogassa azt, hogy a következő ENSZ emberjogi tanácsülésen legyen határozat Egyiptomról, az emberi jogvédőket támogassák, és tiltsák be a titkosszolgálati vagy megfigyelő rendszerek exportját Egyiptomba. Nem tudom, hogy az LKS hogyan reagált a parlament állásfoglalására, illetve hogy mire számíthatunk önöktől. Köszönöm. Mucáta úr következik. Köszönöm szépen. Ahogy mondta, rövid leszek, mert már is itt a nyakukon a meghallgatás. Majd megkérdezem kollégámat, megkérem kollégámat, hogy válaszoljon a kérdésre. Egyetértek önnel, asszonyom, ha sokszor megpróbáltuk, hogy kereteket szabjunk a munkának, és most pont ez a nehézség, hogy mindent működtessünk és most e- ez hiányzik jelen pillanatban. Vettem azt a megjegyzését is, hogy elégedetlen azzal a móddal, ahogy a munkacsoportokat, illetve ezeket a, a csoportok kapcsolattartását irányítottuk, kezeltük. A főtitkárral júniusban találkoztunk, de majd leülünk vele még egyszer. Hát sokszor előfordult, hogy törölni kellett ezeket az üléseket. Nem biztos, hogy mindig ő volt egyébként a felelős ezért, de hogyha gondolja, akkor megpróbáljuk megpróbálunk ezen dolgozni, hogy egy kicsit hatékonyabb legyen a párbeszéd, ezt megtehetjük mindenképpen. Volt még egy kívánsága, egy kérés, hogy ugye a civil szervezeteket jobban kell, be kellene vonni a munkába. Hát igen, én egyébként erről beszámoltam, ez volt az egyik agály, amit felvetettem amikor arról beszéltem, hogy először is hogyan tudjuk értékelni a jelenlegi cselekvési tervet, hogy az eredményes lette, és hogy hogyan tudunk a jövőre nézve ajánlatokat tenni, javaslatokat tenni. Én mindig mond, itt elmondtam, hogy sokkal jobban be kell venni a civil szervezetek álláspontját, a mi jobban figyelembe kell venni az ő álláspontját, amikor gondolkodunk, workshopokról is beszéltünk, a Lambrini úrral is, és ő itt nagyon fontos szerepet tud játszani. Aztán, ami azt a kérdést illeti, hogy a privilegizált partnerekkel az emberi jogo, jogi kérdéseket a párbeszéd napirendjére felvegyük. Hát izrael például napirenden vannak, hát hogyha szankciókról beszél, akkor erre azt tudom mondani, hogy ez mondjuk nem az én kompetenciám. Ugye a tanács szintjén, magasabb politikai szinten a külügyminisztereknek kell erről dönteni, tehát ez nem tartozik hozzám. Egyiptom és Marokkó esetében szintén meg lehet ezt oldani a napirendre tűzést legalábbis, és a parlamenttel, illetve az önök szakbizottságával nagyon szorosan együttműködünk, együtt és egyetértünk, a lényeg az az, hogy az adott helyen a helyzetet nyomon kell követni. Mondjuk, hogyha valahova ellátogatunk, és akkor megnézzük, és önök több helyre is eljuthatnak, ahová a mi diplomatáink nem tudnak eljutni. Tehát ezért lenne jó, hogyha együttesen tudnánk fellépni és nyomást gyakorolni az önök segítségével, bizonyos helyzetekben mondjuk meg tudnánk előzni azt, hogy az érintett állapotok rosszabbodjanak. Előfordult egyébként, hogy sikeresek is voltunk, meg tudtuk előzni olyan törvények elfogadását, amelyek nem a jó irányba mennek, mondjuk fogalmazzunk így. Tehát egyetértek, hogy ez segíthetne bennünket. Elnézést, posztasszony kérdése a romák helyzetéről az Európai Unión kívül. Van ez külön megbízott, amely világszerte a romák helyzetét vizsgálja, és ővelük foglalkozik, és mi ővele együttműködünk. Hát tulajdonképpen ez a mi feladatunk is, mi az ENSZ valamennyi szervével, mechanizmusával együttműködünk, valamennyi testületével és az Európa Tanácssal is, meg az ebsz e szel is együttműködünk. Most nem fogok itt részletekbe bocsátkozni, de talán egy másik időpontban ezt megtehetnénk. Sargentini asszony, tudtam, hogy Egyiptomot számon kéri rajtam, tudom, tudom, mert együtt utaztunk oda. Hát megnyugodhat. Egyiptom az egyik olyan téma, amely engem a legjobban foglalkoztat jelenleg. És most lesz Novemberben Egyiptommal egy újabb találkozó, és felhasználjuk majd ezt a lehetőséget, hogy az egyiptomi partnereinkkel leüljünk, és megpróbáljunk visszafordítani bizonyos olyan tendenciákat, amelyek a mi szemünkben igencsak aggasztónak tűnnek. Voltak már nyilatkozatok egyébként és ami pedig a következő emberjogi tanácsülést illeti, hát volt egy, már született egy olyan döntés, hogy ne legyen külön határozat, ha jól emlékszem, hanem ehelyett az, az a döntés született, hogy a nyilatkozatban, a negyedik pontban hivatkozzunk az egyiptomi helyzetre, de talán Trajerman kolléga gyorsan még erről szólhat néhány szót, mert aztán mondja, még egy kérdésre kell válaszolnom. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy nagyon gyorsan akkor a zsoldosok, illetve a magánbiztonsági cégek kérdéséről. Kicsit összetett a kérdést, de mégis megpróbálok gyorsan válaszolni. Az emberjogi tanácsban az EU ugye ez ellen szavazott. A problémánk az pont az, hogy két teljesen különböző koncepció keveredik itt, ugye a magáncégek, illetve a zsoldosok problémája nagyon különböző. A mi egyik agályunk az, hogy ez a kettő nincs szétválasztva egymástól. Nem feltétlen az emberjogi tanács a legmegfelelőbb testület, hogy ezzel a helyzettel foglalkozzon, ezzel a témával, mert ez messzire túlmegy az emberi jogok kérdésén Egyébként nagyon sokan a tagállamok közül ellenzik azt, hogy jogilag kötelező érvényű eszköz legyen a témában, de az elmúlt két-három évben minden tagállam aláírta azt a nyilatkozatot, amelyet a Nemzetközi Vörös Kereszt keretein belül dolgoztak ki, és tulajdonképpen itt megvannak a szabályai annak, hogy hogyan lehet magán biztonsági cégeket felhasználni. A főképviselő asszony is levelet írt, tehát tulajdonképpen itt ennek minden tagállam az aláírója és a támogatója, minden intézmény, az Európai Külügyi Szolgálat is csak olyan biztonsági cégeket bízhat meg, akik aláírták azt a magatartási kódexet is, tehát azért itt komoly ellenőrzésről van szó, monitoring folyamat is van, és komoly érdekeltek, komoly szereplők vannak. Ami Egyiptomot illeti, erről már sokat beszéltünk, hogy hogyan foglalkozhatnánk ezzel a legjobban. A következő ülésen a negyedik pont alatt fogunk róla szólni, egyébként pedig majd november 5-én, amikor Egyiptommal ülünk le, ott kerülhet napirendre. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, megköszönöm Gonzátó úrnak is, megköszönöm hogy mind a kettőjüknek, hogy eljöttek, és reméljük, hogy gyakran láthatjuk Önöket itt a körünkben, ebben a szakbizottságban mindig szívesen fogadjuk Önöket. Kezdjük el akkor az ülésünk második részét. Kérnék mindenkit foglaljon helyet. Ahogy említettem, A meghallgatásunk tárgya a gyermekek helyzete egy konkrét fegyveres konfliktusban, amely a gázai övezetben bontakozott ki a nyár során. Ha megnézzük a halálos áldozatok, a gyermekek számát, majd inkább a szakértőknek adom meg a szót, hogy ők ismertessék az adatokat, de jártam Ramallában, és azok a számok, amelyeket ott hallottam, borzasztóak, több mint 500 gyermek vesztette életét, és Nurit Pellet asszony konkrétabb információval tud szolgálni, és az ENSZ segélyező hivatala is konkrétabb adatokat tud majd ismertetni. A helyzetet ugye jól ismerjük itt ebben a szakbizottságban, a gyermekek a fegyveres konfliktusok fő áldozatai. Vannak olyanok, akik teljesen elkötelezték magukat a gyermekek sorsának javítása érdekében, és az egyik legkiemelkedőbb személyiség, aki a gyermekek helyzetért küzd, a békéért, a szabadságért, Nurit Pelet asszony, aki itt van most velünk. Őt a parlament már díjazta ezért a munkáért a Szaharov díjjal, és ő kész volt arra, hogy eljöjjön ide hozzánk. Nem akarok senkitől időt megvonni az vendégeink közül. Vannak képek, amelyeket az ENSZ segélyező hivatala bocsátott a rendelkezésre, ezeket nézzük meg, és aztán a vendégeinké a szó. Köszönöm. pueden bajar las luces por favor. Kérném, hogy a, a lámpát kapcsolják le. Bueno, quiero, quiero agradecer. Szeretném eh, az ENSZ segélyező hivatalának megköszönni, hogy közé tehettük ezen képeket, szemléltetve azt, hogy milyen most eh, a helyzet a gázai jövezetben, és eh, az undrának szeretnék gratulálni is azon kemény munkáért, amelyet gyakran rendkívül nehéz körülmények között végez. Éppen ezért kértük, hogy az UNRA számára elkülönített költségvetést növelhessük idén, hiszen több forrásra van szükség. Tájékoztatnám önöket arról, hogy az UNICEF jelentését a terem bejárata mellett találhatják meg, abból tájékozódhatnak a gyermekek helyzetéről a gázai vezetben. Két dolgot szeretnék megjegyezni. Sajnos a delegáció, amelynek keretében a szocialista frakció a gázai övezetbe kívánt menni, nem jutott el a gázai övezetbe. Tudom, hogy más képviselők számára is megtiltották a beutazást a gázai övezetbe. Az Emberi Jogi Albizottság elnökeként szeretnék formálisan is, szeretném formálisan is megkérni az izraeli hatóságokat arra, hogy engedjék meg az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők beutazását a gázai övezetbe, akik szeretnék ugye tanulmányozni az ottani helyzetet, és szeretnének a megoldáshoz hozzájárulni. Azt hiszem ez egy észszerű kérés a parlament részéről. És úgy gondolom, hogy a parlamenti képviselők többségének véleményét képviselem ezáltal. Nagyon sokan a különböző országokban ugye már elkezdték eh, most az elmúlt héten az iskolai oktatást, de gázai övezetben a gyermekek ezt nem tehetik meg, mert azon iskolák, amelyeket nem, puszt, nem eh, pusztítottak el, azokat eh, most menedékként használják a felnőttek és a gyermekek úgyhogy semmiképpen sem lehet elkezdeni az idén a tanévet, az oktatást az iskolákban. Ez pedig pusztán egy tényező, amely hozzájárul a gázövezetben az életkörülmények romlásához. Egy olyan gyermek, amely hat éves és a gázövezetben él, már három háborút élt meg, és azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy véget vessünk ennek a folyamatnak. Természetesen a politikai érdekek rendkívül bonyolultak ebben a konfliktusban. Azt tapasztalhattuk, hogy teljesen holdpontra jutott a helyzet. Láthattuk, hogy az izraeli illetékesek rendkívül aggódnak a biztonságuk miatt, ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy a humanitárius helyzet a gázai övezetben olyan rossz, mint ahogyan azt a korábbi 20 év során egyszer sem tapasztaltuk és ma a gyermekek helyzete az, ami foglalkoztat bennünket most a gázai övezetben. Először Nurit Pelet asszonynak szeretném megadni a szót. Nagyon nagy tisztelet övezi azt hiszem mindannyiunk részéről. Parancsoljon! Thank you, Mrs. Uh, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy uh, meghívtak erre a mai ülésre. Sajnálom, hogy Gázából senki nem lehet itt, hogy szeptanúként elmondja. olyan a helyzetről. Én nem Gázában élek, nem is mehetek Gázába, hogyha oda akarok látogatni, de láttam olyan sebesült gázai gyerekeket, akik beleégtek a fejembe, az agyam, az emlékeimbe, és amely arra emlékeztet, hogy a kormányzatom és a, a hadsereg az elmúlt két hónapban és az azt megelőző 12 évben miért követett el Gázában. Nem véletlen, hogy de szeptember 11-én kerül megrendezésre ez a mai meghallgatás. Nem véletlenül választották ezt a napot. Az amerikaiak sikeres drámai tehetségnek köszönhetően sikerrel alakították el szeptember 11-ét a gonosz szimbolikus napjává. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az elmúlt két hónapban 52-szer élte át a szeptember 11-éhez hasonló eseményeket a gázai övezet. Emlékszik még valaki, hogy mikor kezdődött a gázai holokauszt? Nem hiszem. A palesztiniaknak nincs meg az, e- nincsenek meg az eszközeik, mint az amerikaiaknak és az izraelieknek hogy tudassák a világgal, hogy mit kell elszenvedniük. Ezért jöttem el ma én, hogy helyettük a nevükben elmondjam mindezt. Ha megengedik, akkor azoknak a gázai nagy mamáknak és nagypapáknak az emlékéről szólnék, akikkel találkoztam, akik megcsonkított, megsebesült, lebénult gyerekeiket ápolták olyan méltósággal és odaadással, ami elképesztő volt, és még engem az ellenséget is e, milyen kedvesen fogadtak. Nyelvész vagyok. Így a szavak erejével tisztában vagyok. Azt a kifejezést használtam, hogy holokauszt, mert erről van szó négy éve folyik a holokauszt Gázában, és ez évi nyári ramadán alatt ért el a csúcsát ez. Ez holokauszt, nem hadművelet, nem háború. A háború az, amikor két állam, két hadserege egymás ellen harcol. De amikor egy hatalmas állam bejelenti, hogy az a doktrinája, hogy egy egész nemzet az ellensége, és a hadseregét felfegyverzett hadsereget küld a civilek ellen, azt a maffia logikát használva, amely szerint eh, nőke, gyermekek életét oldhatjuk ki eh, annak érdekében, hogy megmutassuk, hogy ki a főnök, vagy hogy azt üzenjük, azt gondoljuk, hogy többet ér egy, egy izraeli katona élete, mint egy palesztin eh, gyermeké, és erre ösztönzik a vallási, lelki, politikai vezetők az izraelieket? El sem tudják képzelni, hölgyeim és uraim, hogy hány autón láthatok azt a matricát, hogy többet ér egy izraeli katona élete, mint egy palesztin civilé, vagy egy, az ellenség egy civil élete. Egy egész országot és lakosságát következetesen pusztítják. Ez nem háború, ez holokauszt. A szótárban is megtalálhatjuk ennek a definícióját, és pontosan ráírik ez a gázai helyzetre. Az a 13 képviselő, aki a közelmúltban Gázában járt, és ezért azt javasolta, hogy Izrael szakítsuk meg, szakítsa meg az európai parlament kapcsolatokat, szakítsa meg a parlament kapcsolatokat, ugyanilyen benyomás alakult ki bennük. Sajnálatosnak tartom, hogy nem törölhetjük ki az emlékeinkből és a szótárunkból a holokauszt szót, a náci Németországot és a kollaboránsok emlékét, de ugyan túl sok helyen van még a mai napig példa arra, hogy embereket nyomnak el és ölnek meg holokauszt keretében. A gázai gyilkosságok, akár csak korábban is, azt jelentették, hogy az izraeli hadsereg a legsűrűbben lakott területet támadták, a lehető legnagyobb emberi áldozatot kívánva elérni. Nem az elkezőjét mondják, de mégis így volt. Egész családokat pusztítottak el, gyermekeket szakadt, szakítottak darabokra, Több mint 20 ezer ember vált vakká, bénult meg, vagy szenvedett hasonló súlyos sérülést. 500 ezer házat, 200 iskolát, 200 mecsetet, 17 kórházat, és ki tudja hány rehabilitációs központot tettek tönkre. 600 ezer ember találta magát az utcán, nincs hol menniük, nincs miből élniük. 1,8 millió ember, a gázai övezet teljes lakossága maradt elektromos áram, víz, szennyvízeletás nélkül, nem is beszélve gyógyszerekről, élelmiszerről, vagy a szabadságról. Mindez csak azért, mert egy bizonyos fai, vallási, kulturális csoporthoz tartoznak. Ez nem háború. Ez szociocídium, azaz e, írtás Etnocídium, egy egész etnikai csoport e, kiírtása és a palesztinok szemszögéből ez holokauszt. Tehát amíg nem talál valaki jobb szót arra, hogy ami kezelben folyik, én azt mondom, hogy hívjuk ezt holokausznak, a rasszizmus, a, az erőszak és a világ által mutatott érdektelenség konnotációval együtt. Gáza borzasztó gettó, ahol, ahol a higiéniai helyzet elképesztő. Az elektromos áram, a tiszta ívóvíz vagy a szennyvíz öt éve nem működik, azért mert Izrael ezt lerom, lerombolta az, az erőművet, amelyet nem engednek újraépíteni, bár ennek az ellenkezőjét állítják. Egy kiváló izraeli honlapra hívnám fel a figyelmüket, Access a neve. Minden héten beszámol arról, hogy mi folyik Gázában, milyen uh, import és export korlátozásokat vezetnek be. Ez az igaz információ nem a Hasbarán található izraeli propaganda. Láthatták azokat a tavaly téli képeket, amelyeken a, a, a gázai övezetben élők térdig szennyvízben járták az utcákat, az gyermeküket a, a nyakukban, hátukon vitték iskolába, térdig gázolva a szennyvízben, amikor piacra mentek. Egész télen. Gondolhatják, hogy ilyen körülmények között milyen higiéniai körülmények között élnek, és hogy terjednek a betegségek. A 2008-as, 9-es támadások során, illetve most a legutóbbi támadások során amely egyébként a palesztin és nemzetközi orvosok és megfigyelők szerint a legdurvább támadás volt, amit e, láttak, amióta az izraeli agresszió folyik Gáza ellen. Nos, az orvosok és a szakértők korábban soha nem látott fegyverek által ejtett sebeket láttak. Gyilkos fegyverek laboratóriumáként használják Gázát az izraeliek. Láttam gyermekeket, felnőtteket, tele sebekkel úgy, hogy abban semmiféle lövedék nem volt. Egy egész családot, láb nélkül családot, összeégett babákat, megvakult gyermekeket. Olyan embereket, amelyek igazából élettelen húsdarabok voltak összeégve, megcsonkítva. Láttam egy nőt, akinek felrobbant a lába, és egy fiatal embert, akinek a belső szervei fordultak ki miután felrobbantak a testén belül. Dr. Haitamal Hassannal a Makaszed kórház érsevész specialistájával találkoztam, aki egy hétig önkéntesen ápolt betegeket Gázában. Haitam, Dr. Haitam szerint, akár csak Metz Gilbert és Eric Foss, akik 2008-as, 9-es izraeli támadások alatt ápoltak betegeket Gázában, Szóval az orvosok szerint ezek a szokatlan, ezeket a szokatlan sebeket egy sajátos fegyver ejtette, a Dime eh, bomba, amit húsletépő bombaként is ismerhetünk, amely teljesen tiltott főként ilyen sűrűn lakott területeken. Ugyanakkor valószínűleg, eh, mire a nemzetközi eh, közösség oda juthat, oda küldhet megfigyelőket, addigra már a bizonyíték megsemmisül. Sajnálatos módon eh, ennél jóval lassabban gyógyulnak be a sebek. A túlélők és az orvos, eh, a túlélők legnagyobb része eh, nem gyógyítható az antibiotikumokra rezisztens baktériumfertőzések, bakteriális fertőzések miatt az immunrendszerüket teszi ez tönkre. A Makaszedi kórház félmillió dollárt költ csak gyógyszere minden hónapban, valaki ebből jól megszedi magát. Itt voltam tavaly az Európai Parlamentben a Szaharovdi 25. évfordulóján. Nagyon intenzív hét volt ez, amely során az emberjogi, gyermekjogi bizottságok, albizottságok a nemzetközi jogi szakértők és a nemzetközi bíróságok bírái mind itt voltak, de amikor Izraelről, Palesztináról beszéltem, mindig azt mondta mindenki, hm, de hát ez egy különleges eset. Valóban, hölgyeim és uraim, a kérdés csak az, hogy miért? Miért van az, hogy más esetben a háborús bűnösöket bíróság elé állítják, és az áldozatok eh, elmondhatják mit láttak, mi történt velük, miközben ebben az esetben az áldozatokat tartják bűnösnek, és teljesen büntetlenül maradnak az elkövetők. Miért van az, hogy azok a háborús bűnösök, akik Izrael és Palesztina Palesztina fölött gengszterként rendelkeznek, a nemzetközi jogot és egyezményeket semmibe véve, egész környékeket a földdel egyenlővé téve, Miért van az, hogy ezeket az embereket nem büntetik meg, megtettek mindent az európai államok annak érdekében, hogy igazságot szolgáltatássanak? Azon kellene elgondolkozni, hogy miért van az, hogy a szép zsidó fiúk és lányok olyan oktatásban részesülnek, amelynek eredményeképpen egyenruhás gyilkosokká válnak. az áldozatok iskola rendszerét cenzúrázzák, elnőrzik, miközben az elkövetőkével senki sem foglalkozik. Hogy van az, hogy az izraeli gyermekekből valóban ilyen erőszakos katonák felnőttek lesznek, akik élve elégetnek egy palesztin fiút. Azért, mert a rabbik, a miniszterek és a Knesset tagjai erre bátorítják őket. Ez a rasszizmus a táptalaja annak a gyűlöletnek, amely az izraeli katonák és pilóták szívében van, és akik azt hiszik, hogy a palesztin gyerekek nem is emberi lények, hanem olyan lények, akiktől meg kell tisztítani ezt a földet. Ez nem érdekel a nemzetközi közösséget. Miért van az, hogy az elnyomottakat, ahelyett, hogy az elnyomottakat védenék, ahelyett, hogy az elnyomottak alapvető emberi jogait védenék, a felvilágosult nyugat az elnyomókat fegyverezi fel, mindenféle partneri viszonyt létesítve vele, az Európai Unióban a státuszokat privilegizálják, és ilyen szakbizottságokban is bekerülnek a képviselői. Ha ez nem cinizmus, akkor nem tudom mi. Az emberek mindig azt mondják, hogy a világ, mármint a nyugati világ nem vonta nem tanult a holokauszból, nem tanult a szeptember 11-e eseményekből. Azt kellett volna megtanulnunk, hogy soha többet sehol senkivel nem történhet ez meg újra. Úgy tűnik azonban számomra, hogy más valamit megtanultunk. Megtanult a világ azt, hogy a tömeggyilkosságokat meg lehet úszni, amíg az ember jól választja ki, hogy kiket öl meg. Amikor a palesztinok az áldozatok, akkor az elkövetők megúszszák, az világ pedig hallgat. Gyenge kifogás az, amit a nyugat használ, és főként Európa arra, hogy ne avatkozon közbe, hogy Izraelnek ne nézzen a körmére, hogy ne vessen véget az apartheid rendszernek és a nemzetközi jogok megsértésének. Tehát az, aki kifogás, hogy nem akarja Európa, hogy antiszemitának bélyegezzék. Ez gyenge kifogás. Mindannyian tudjuk, hogy minden európai ország számára hasznot hoz az, hogy Izrael elfoglalja Palesztinát minden európai országnak. Én nem politikusokhoz és üzletemberekhez fordulok, mert ők úgysem hallják a szavamat. Olyanokhoz fordulok, akiknek még van lelki ismeretük, és akik tényleg elhiszik, hogy akik azt gondolják, hogy azzal, hogy elítélik az Izrael által elkövetett bűn, bűnöket, akkor ezzel feldamatkoznak a zsidóknak. Nos, nekik mondom, ez a borzasztó viselkedés egyáltalán nem zsidó dolog, amit Izrael végez, éppen ezért ezt kritizálni nem zsidó ellenes. A zsidó gondolkodók legnagyobbjai is elítélték a Palesztinával szemben elkövetett agressziót. Albert Einstein, Hannah Arendt, Stefan Hessel például. Ugyanígy a legkimagaslóbb rabbik és zsidó gondolkodók is e körbe tartoznak. Éppen ezért, hogy és uraim, ez gyenge kifogás akkor, amikor gyermekeket mészárolnak le Gázában holokausztról van szó, ilyenkor nem szabad azon aggódni, hogy milyen, mi, minek hívják majd azt, aki ezt elítéli. Engem sem érdekel például, hogy árulónak bélyegeznek, amiért felszólalók a gázaiak jogaért. Bár többen haltak meg azért, vesztették életüket azért, mert árulónak bélyegezték őket, azért, mert valakit antiszemitának hívnak, ezért kevesen haltak eddig még, miközben ebben a pillanatban is gyermekek, e, e, felnőttek halnak meg, palesztinok, csak azért, mert palesztinok. Semmi más sokan nincsenek. Csak azért, mert palesztinok. Pont úgy, mint ahogy a zsidókat is azért írtották, mert zsidók voltak. Semmi másokból. És Európa akkor nem védte meg a zsidókat, most ugyanúgy nem védi meg a palesztinokat. Hölgyeim és uraim, az Európai Parlament a Szaharov díjat tüntetett ki. Azzal a Szaharov díjjal Azad Gazaui is megkapta ezt a díjat, aki a palesztin áldozata volt az izraeli elnyomásnak. Két évvel azután, hogy megkapta ezt a nagy díjat, a, a többé nem bírta az üldöztetést és meghalt. A fiát izraeli katonák saját az iskolájában ölték meg. Azt hiszem kötelességem, már csak a Szaharov díj miatt is, illetve a Szaharov díjazott kollégám miatt is, hogy felemeljem a szavam, felemeljem a hangom azok mellett, akiket brutális katonák mészárolnak le, akiknek a hangját nem hallja egy bíróság sem, sem itt, sem Izraelben. Szaharov díjazottként arra kérem önöket, hogy a Szaharov díj elveit kivétel nélkül mindenki következetesen tartsa be. Ne, ne felejtsük el, hogy Gáza ostromának még nem szakadt vége. Tegnap az izraeli hadsereg halászhajókat égetett fel a gázai partok mentén a Cisjordániában folyló izraeli gyarmatosítás, kolonizáció nagy lendülettel folyik tovább, és palesztin gyermekeket rabolnak el minden nap, brutálisan megkínozzák őket és megölik őket. 4, 5, 6, 7 éves palesztin gyerekekről beszélek. 200-an vannak, eh, ahogy ebben a pillanatban is izraeli börtönben sínlődve. Ezért meggyőződésem mindannyiunknak fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, a gázai holokauszt világa eh, ban milyen emberek fognak felnőni, és eh, a fal másik oldalán milyen emberekkel eh, van dolgunk. Ez egy csodálatos régi régió, az emberi civilizáció bölcsője. Hát ezt akarjuk itt? Ez a kérdés, amit felteszek ma önöknek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig az UNRA képviselőinek adom meg a szót. Itt van velünk Matthias Busár, az UNRA közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatalának igazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a meghívást. és köszönöm azt, hogy Nuri Pelet is itt van körünkben, és ilyen megható beszédet tartott. Ezt követően nagyon nehéz lesz számomra megtalálni a megfelelő szavakat az elhangzottak után. De engedjék meg, hogy ez az el, elmondjam, hogy ez az első alkalom, hogy itt vagyok, azóta, hogy megalakult a parlament, és megválasztották önöket. Úgyhogy az UNRA részéről minden jót kívánok, és Számítok arra, hogy gyümölcsöző lesz önökkel az együttműködésünk. Mivel ez az első alkalom, hogy szervezetem jelen van itt, ha megengedik néhány szóban, elmondanám, hogy mi a feladatunk. Ez a gyakorlatilag ki ejthetetlen akronim az UNRA, az ENSZ szervezetének a közel palesztin menekülteket segélyző hivatala 49-ben, 1949-ben jött létre. A feladatunk segítséget és védemet nyújtani a most már gyakorlatilag 5 millió palesztin menekültnek, akik Jordániában, Cisjordániában és környező országokban élnek, ugyanakkor politikai mandátuma nincs az unrának ahhoz, hogy megoldást találjon erre a még mindig tisztázatlan helyzetre, amelyben a menekültek vannak. Az UNRWA ugyanakkor létfontosságú szolgáltatásokat nyújt, oktatás, egészségügy, a szociális szolgáltatások terén, hasonlóképpen, ahogyan ezt a kormányok is teszik, és ezt közvetlenül tesszük a helyszínen dolgozó 30 ezer alkalmazottunkkal, akiknek nagy része palesztin. Ugyanakkor a az unra kormányoktól eltérően teljes, szinte teljes mértékben önkéntes finanszírozásból jön létre, több tíz nemzetközi ország is adja az alkalmazottak körét, és ők azok, akik ugye oktatók, orvosok, ápolók, akik részt vesznek a szervezet munkájában. Az Európai Unió nagyvonalúan támogatja az UNRÁT. A tagállamok mellett az alkalmazottak bérének 50%-át az EU biztosítja. Ez egy nagyon jó befektetés, azt hiszem, amiért hálásak is vagyunk önöknek. Hölgyeim és uraim, ez a fegyveres konfliktus, amely folyik július és augusztus óta a Hamász és Izrael között nagyon súlyosan érinti a gyermekeket. A gázai lakosság gyakorlatilag fele 18 év alatti, és szeretném megköszönni, hogy az elnök azt bemutatta az ülés elején a képeket is. A válság kivontakozása előtt a lakosság 66%-a volt rá utalva az élelmiszer segélyekre a túlélés érdekében, és 72%-os volt az élelmiszerellátás bizonytalansági aránya, a feladatunk az, hogy gondoskodjunk a lakosság egészéről, mivel az infrastruktúrát ért károk annyira jelentősek a bombázások következtében, hogy az egész gyakorlatilag újjelpítésre szorul. A gyermekek voltak azok, akik a legmagasabb árat fizették meg azért, mert a fegyveres konfliktusban a felek nem tartották tiszteletben a nemzetközi humanitárius és emberi jogi megállapodásokban vállalt kötelezettségeit a blokád, amely már 8 évet tart, 2010. júniusában 8 éve. Ez nagyon súlyosan érinti a gázai övezetben élő gyermekeket, tehát a blokád visszavonása nélkül nem lehet tartós a fegyverszünet sem. Ez az, ami szükséges ahhoz, hogy visszatérjen az élet a normális kerékvágásba a palesztinok számára, beleértve ugye azon 900 ezer gyermeket, amely ott él. A tűzszünet egy előfeltétele kell, hogy legyen a egy nyitánya kell, hogy legyen a politikai folyamatnak, amelynek végeredménye a tartós béke lehet. Vissza kell állítani a státusz quo ha ez nem sikerül, akkor az egy katasztrofális jel lesz. A jogok, a jogfosztottságot a humanitárius segélyezés nem tudja pótolni, hiszen a gyermekek a minimális, a legalapvetőbb emberi jogok, jogaikat sem tudják érvényesíteni. Nagyon sok palesztin veszítette életét ebben a közelmúltbeli válságban, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 12 alkalmazottunk is életét vesztette a konfliktus során. Közülük 1475 a civil áldozat, és 501 gyermek veszítette életét, és több ezer áldozat van a sérültek között is. Az 501 gyermek áldozat között 314 a fiú és 187 a lány, legalább 66 százalékuk 12 évnél fiatalabb volt. Ha pedig a felnőtt áldozatokat nézzük, az UNICEF becslései szerint legalább 1500 az árva gyermek, ők és családjaik pedig eh, tartós támogatásra, segítségre szorulnak. Több ezer gyermek közvetlen eh, pszicho, eh, pszichológiai támogatásra szorul, ugyanis a legtöbb családban bekövetkezett haláleset, vagy elvesztették otthonukat, és konkrét támogatás szükséges azért is, mert a gyermekek élet a gyermekek nagyon sok erőszakot tapasztaltak életükben. A nemek közti erőszak is az agályaink közé tartozik. Az UNRWA együttműködik az UNICEF-fel és egyéb gyermekvédő szervezetekkel, hogy visszaszorítsuk az erőszakos cselekményeket, és hogy kellő támogatást biztosítsunk a gyermekeknek. Legalább 245 iskola és óvoda a gázai övezetben, köztük 70 UNRA eh, létesítmény is eh, a bombázások eh, során károkat szenvedett el, és állami iskolák is nagyon súlyosan megsérültek, olyannyira, hogy már használhatatlanok. Egy kormányzati iskolát pedig katonai támaszpontként használnak, használ az izraeli hadsereg. Több alkalommal az UNRA menedékhelyei során is menedékhelyeit támadások érték, ennek pedig nagyon sok áldozata volt. Három ilyen incidens során legalább 45 ember veszítette életét, köztük sok gyermek. Az UNRA rendszeresen tájékoztatta az izraeli hadsereget a menedékhelyek koordinátáiról, és arról, hogy ott belső menekültek húzottak meg. Ugyanakkor a az elpusztított épületek körül a fel nem robbant hadianyagok is, robbanó szerek is nagyon komoly veszélyt jelentenek. A válság során az UNRA körülbelül 300 ezer belső menekült számára biztosított menedék helyet az iskolákban, és további 33 ezer embernek nyújtott menedéket kormányzati létesítményekben, emellett pedig az iskolákon kívül további 800 ezer embert szállásoltunk el egyéb létesítményekben. Az UNDRA iskolákban ugye 300 ezeren húzottak meg, közöttük 75 ezer fiú és 72 ezer lány volt, tehát a menedékben részesülők gyakorlatilag 50% a gyermek volt. Jelenleg is 63 ezer személy található a különböző iskolákban, és a mentális egészségügyi program keretében az ENRA pszichológiai, pszichoszociális támogatást nyújtott gyermekek ezreinek a válság során. 7800 tanárunk most a közösségi mentális egészségügyi kiképzésekben részesül, hogy jobb pszichoszociális támogatást tudjon a gyermekeknek nyújtani. Őket is nagyon súlyosan érintették a az elszenvedett támadások. A fő prioritásunk az oktatás, és az UNRA örömmel jelentheti be, hogy az Oktatásügyi Minisztériummal együttműködve remélhetőleg most vasárnap kezdetét veheti a tanév. Ez egy késedelem természetesen, de azért reméljük, hogy sikerül elindítanunk az tanévet jó néhány gyermek részvételére számítunk a kormányzati, az állami iskolákban is. Nagyon sok a civil áldozat, a gyermekek, és emiatt felmerül az a kérdés, hogy a nemzetközi jog elvárásainak mennyiben tesznek eleget a felek. Nem volt biztos menedékhely a gázai konfliktusban. Az izraeli hadsereg arra szólította fel a lakosságot, hogy evakuálják az épületeket, ugyanakkor a menekülés során akadályozták a civil lakosságot. Felelősségre kell venni a feleket, úgyhogy hiteles vizsgálatokat indítsunk el. A felelősségre vonás rendkívül fontos olyan esetekben, amikor gyermekek veszítették életüket, vagy sérüléseket szenvedtek el, azért, mert a nemzetközi jog nem teljesült. A vizsgálatok végrehajtására alaposan és független, függetlenség érvényesülése mellett van szükség, fel kell deríteni a tényeket. Ebben a kontextusban örülünk annak, hogy az izraeli hadsereg bejelentette, hogy vizsgálatot indított, hogy fényt derítsen a különböző incidensekre. Szerintünk ez a lépés a megfelelő irányba mutat, noha örültünk volna egy független nyomozásnak, és arra szólítsuk fel Izraelt, hogy a emberi jogi tanács folyó vizsgálatával működjön együtt. Reméljük, hogy az Európai Unió szorosan nyomon követi a vizsgálatok alakulását, és felemeli hangját, amennyiben ez szükséges. Az izraeli blokkádnak véget kell vetni, és a gázai exportokat a hagyományos piacokra ismét lehetővé kell tenni, hiszen a palesztinok számára biztosítani kell a hagyományos piacokhoz való hozzáférést, a halászatot, a mezőgazdaságot, a mozgás szabadságát szavatolni kell. A gázai blokád ugyanis nem csak az alapvető termékek hiányát eredményezte eddig, ez is bekövetkezhet. Az igazi probléma az, hogy nincs hozzáférés a piacokhoz, és eh, a korábbi dinamikus és exportorientált gazdaságot ez rendkívüli mértékben sújtja. Az építőipari alapanyagokhoz való hozzáférés is eh, eh, akadályoztatva van, és késedemet szenvednek el emiatt a különböző UNRWA projektek. 70 millió euró állna rendelkezésre, de a projektek jóváhagyására is szükség van. Egy lakhatási projekt 12 millió euró keretben, ez az egyetlen olyan projekt, amit az elmúlt 18 hónap során sikerült jóváhagyni. Ha megengedik, akkor néhány ajánlást fogalmaznék meg, mert arra kértek, hogy ha lehet, akkor tegyek néhány javaslatot. Szerintem az Európai Uniónak fel kell emelni a hangját, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen pusztító hatással van a gyermekekre ez a fegyveres konfliktus. Ki kell álljon amellett, hogy az illegális blokádot teljes mértékben teljes mértékben visszavonják. Jogosak Izrael biztonsága kapcsolatos aggájai, de biztosítani kell azt is, hogy a politikai folyamatok monitorozása szavatolható legyen, és Izrael is eleget kell, hogy tegyen a felelősség, fel kell vállalja a felelősségét annak érdekében, hogy a megoldás sikeres legyen. A nemzetközi jog megsértése elfogadhatatlan, és fontos, hogy az elkövetőket az igazság szolgáltatás elé állítsák. Különböző politikai eszközök és iránymutatások vannak a kezünkben biztosítani kell a gyermekek védelmét a fegyveres konfliktusban. Ezeket az irányelveket be kell építeni a humanitárius válaszadásba. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig itt van velünk a az elfoglalt palesztin területek, a megszállt palesztin területek kérdésével foglalkozó kollega a külügyi szolgálattól, ezt követően pedig a kollégáknak is megadnám a szót. Köszönöm. Oui, monsieur Bolvin. Madame la Présidente, merci beaucoup. Je... Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy francia szóljak hozzá. A hozzászólásom első részét legalábbis franciául szeretném elmondani. Egyébként rövid leszek, mert azt hiszem, hogy azok az érzelmek, amelyeket most Érzel, érezni is lehet, meg lehet tapasztalni itt a teremben az elhangzott taknyomán. Megérdemlik, hogy mindenki a lehető legőszintébben beszéljen. Én is az anyanyelvemen franciául fogok szólni. Hát kollégám majd az ECO főigazgatóságtól erről szólni fog, de azt hiszem, hogy megtapasztalhattuk az érzelmeket, a komolyan megérintett mindenkit ez a két felszólalás. felszólalás. Mindenki, minden ártatlan áldozat halála megdöbbentő, és én tényleg a, a több száz gyerekre gondolok, akik elvesztették az életüket, vagy azok, akik a család tagjaikat vesztették el, vagy pedig sebesülten élnek tovább. És mindenki, aki itt van, komolyan tekint ezekre az eseményekre, ezekre a súlyos eseményekre. Én az F ECO és EFCO főigazgatóságban dolgozó kollégáimtól is kaptam információt arról, hogy mi a valóság a helyszínen. Az európai üzenete több hét óta nem mindig jutott el a partnereinkhez a helyszínen. A diplomáciai tevékenységet viszont megpróbáltuk folytatni. Hát semmi sem egyszerű egy ilyen bonyolult helyzetben. Itt olyan ö, igények vannak, nagyon komoly igények, de hatékonyan kellene, minél hatékonyabban kellene fellépnünk. Én most angolra váltok, és azt mondom, hogy az egyoldalú tűzszünetet nagyon üdvözöljük Izrael és Palesztina között, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ennek a konfliktusnak nem szabad folytatódnia. Izrael és Palesztin közötti konfliktust le kell zárni, az alapvető igényeket és szükségleteket teljesíteni kell. Erre már utaltak a többiek, a lakhatás, az elektromos áram, a szennyvíz elvezető rendszerek, az egészségügyi ellátás, és így tovább mind nagyon fontos. A közel-keleti békefolyamatról augusztus 15-én fogadtak el megállapodást, és arra nagy szükség van, hogy a nemzetközi jog szabályok szerint a humanitárius segítségnyújtóknak hozzáférése legyen a térséghez, és a segélyszállítmányok eljuthassanak az érintettekhez. Be kell tartani az arányosság, az elővigyázatosság elveit mindenfajta konfrontációs helyzetben. Önök is utaltak már erre. Mi kihangsúlyoztuk azt, hogy az elszámoltathatóságra szükség van, illetve hiteles vizsgálatokat kell indítani minden esetben, hogyha szabálysértés vagy visszaélés történt. Egy vizsgálóbizottság felállt már az emberjogi tanács szintjén, ugye azon a különleges ülésen, amit a Genben júliusban tartottak, és ez a vizsgálóbizottság kapja azt a feladatot, hogy ezt a fontos szerepet eljátsza, és feltárja, hogy mi is történt a helyszínen. A vizsgálóbizottság létrehozását üdvözöljük, és azt is, hogy minden területre majd bejutást, bebocsátást nyer. Az izraeli offenzíva komoly károkat okozott, de azt hiszem, hogy humanitárius szükségletek is igen komolyan felmerültek ennek a nyomán. Az infrastruktúra sérült, az elektromos áramellátással gondok vannak, egészségügyi ellátás, és így tovább ezeket átfogóan kezelni kell, ezeket a szükségleteket, és eko, az EKO tevékenysége is gyakorlatilag humanitárius válaszadás kell, hogy legyen. Az Európai Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy életeket mentsenek, hogy a szenvedőknek segítséget nyújtsunk, vagy hát legalábbis ez a célkitűzésünk Gázában. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy az ECO hogyan reagált, 5 millió eurónyi további támogatást nyújtunk a 25-höz, amit még júliusban ígértek. 31,6 millió eurót kap Palesztina, és 23,5 milliót Gáza. Ez persze csak tá- pénzügyi támogatás, de még egyszer mondom, az a célja, hogy életeket mentsünk, a szenvedést csökkentsük, és a normál körülményeket vissza tudjuk állítani Gázában. Két perc, és befejezem, elnök asszony, ha megengedi. Azt szeretném még elmondani önöknek, hogy a helyszínen dolgozó kollégáink beszámolói igen ritkásak, mert megtagadják tőlük a hozzáférést, nem tudnak belépni ebbe a térségbe. És az ECHO egyik partnere, egy brit partnerünk, illetve van még egy másik civil szervezet, amely hozzáférést kapott a területekhez, tud beszámolni. Izraelből rendszeres támadásokról számolnak be a kollégák, a humanitárius szereplők nem tudnak segítséget nyújtani az érintetteknek. Jelenleg ez a helyzet, a kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Négyen jelentkeztek eddig, öten pontosabban, hatan, rendben. Hármas csoportokban hallgatjuk meg a kollégákat, hogy Nurit is választ adhasson, valamint más vendégünk is. Basír úr, parancsoljon. First I take this opportunity. Köszönöm. Megragadnám ezt az alkalmat, hogy gratuláljak az elnök asszonynak a megválasztásához, illetve el kell, hogy mondjam, hogy nagy papaként Együtt érzek a szérintettek veszt, gázaiak veszteségeivel, és valóban megkönnyeztem ezt a beszámolót. Képviselő vagyok, de mégis e, van lelkiismeretem. A 90-es években jártam Gázában. Láttam az elkeseredettségüket, azóta csak romlott a helyzet. Valamit tennünk kell ez ügyben. Jóvá kell tenni ezt, ez kötelességünk, feladatunk ami a rabbik és a politikusok által elkövetett agymosást illeti, valóban igaz. Zsidó fiatalok Angliából származó zsidó fiatalok, akikkel együtt nőttek fel mondjuk az én unokáim, gyerekeim, szélsőségessé nevelik őket, hosszú agymosás után már nem hallgatnak a szérvekre. Izraelben valami nagyon nincs rendben. Az áldozatokból holnap elkövetők lehetnek, sajnálattal kell, hogy mondjam, hogy az áldozatokból is könnyen válik szélsőséges, akár terrorista ez helytelen, ezt elítélem, de sajnos ez a helyzet. Az ISIS nem egyenlő az iszlámmal, nem képviseli a muzulmánokat, de radikalizálódnak, amikor ilyen képeket látnak, mint amiket mi is. Az ember elgondolkozik ilyenkor azon, hogy miért radikalizálódnak. A palesztin gyermekek, gyermekek ügyét támogatnunk kell, támogatnunk az ANRU által kért költségvetési növelést, a gázévezetbe való belépést garantálni kell nekünk képviselőnknek is, és más szervezeteknek is, és az ENSZ-nek eh, fontos szerepet kell játszani ebben a folyamatban, akár csak az Európai Uniónak annak érdekében, hogy eh, megoldjuk ezt a problémát eh, a palesztin állam létrehozásával, ahogy 1948-ban tervezik az oszlói megállapodásban, és le van ez írva. Az zsidó állam létrejött, a palesztin állam létrejöttét sem halogathatjuk tovább. Bármiféle érv, amely ezzel szembe megy, bármiféle kifogás, ami ezzel szembe megy, eh, nos, ezt elleneznünk kell, eh, hogy elérjük a célunkat, együtt válvetve. Köszönjük, Besír úr. Ja, sehr Frau. Gerike úr, köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni megválasztásához. Óriási feladat elébe néz. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Először is a külső szakértőinknek eh, köszönöm, hogy ilyen eh, sokoldalú betekintést nyújtottak eh, a gázi jövezetben élő gyermekek helyzetébe bármilyen nemzethez vagy valláshoz tartozó gyermek, bármilyen bőr színű gyermekről van szó, egy háborús válság áldozatai, és minden gyermek áldozat már egyel több a kelleténél. A közelkeleti konfliktus nem egy olyan konfliktus, amelyet feketén-fehéren tekinthetünk. Csak óva intenék ettől, ugyanis a gázai övezetben és Izraelben is háború dúl. Egy olyan övezetről, egy olyan területről beszélünk, ahol havonta 2000 alkalommal lövik Izraelt. Az izraeli hadsereg ebben a konfliktusban azt hiszem a mai napig nem tett olyan lépést, amely ellent mondana a Genfi egyezménynek. Igen, a gázai övezet nem egy különálló, egy egyedülálló eset. Jordániában, Szíriában a helyzet évtizedek óta olyan, hogy az ENSZ vállal érte felelősséget, az ENSZ illetékes, és mi is felelősek vagyunk azért, mert az ilyen táborokban, menekültáborokban az elmúlt hónapok gyerm- hónapokban gyermekek haltak éhen a gázai övezetben a Hamas terrorja az, amely mély gyökereket vert a gázai övezetben, és ez idézte elő a háborút. Ők azok, akik kórházakban, óvodákban és idősek otthonában arzenálokat rendeznek be, és az UNRA iskoláiban is. Az UNRA iskoláit is fegyver raktáként használják a gyermekek, a családok, az idősek, azok, akik az izraeli hadsereg célpontjaivá válnak a Hamas miatt. Szerintem, ha megengedik, idéznék az izraeli külügyminisztertől, mi az araboknak megbocsáthatjuk azt, hogy ők megölik a mi gyermekeinket, ezt mondta, ezt mondta, de nem bocsáthatjuk meg nekik azt, hogy arra kényszerítenek bennünket, hogy mi öljük meg az ő gyerekeiket. Csak akkor köthetünk békét velük, hogyha jobban szeretik a saját gyermekeiket, mint ahogyan bennünket gyűlölnek. Azt hiszem, hogy ezt is érdemes megfontolnunk ma. Köszönöm. Auken asszony, parancsoljon most végre öné a szó. Try to control myself megpróbálom visszafogni magam a halottak után. Amikor már amikor áldozatokat fosztanak meg a jogaiktól, az elképesztő. A palesztin küldöttség tagjaként régóta foglalkozom a kérdésről, ezért nagyon örülök annak, hogy végre rendre kerül ez itt ebben a házban, is, hiszen bizony az Európai Parlament falai között is eh, nehéz objektívnak maradni és a zsidó gyűlölettel vádolnának bennünket, hogyha, hogyha ilyesmit mondanánk Dánként is, még Dánként is, ezért köszönöm, hogy valaki ezeket a dolgokat kimondja, hogy valaki holokausznak nevezi, ami Gázában folyik. Köszönöm, köszönöm, hálásak vagyunk. Én is uh, nagymama vagyok. Amikor láttam ezeket a képeket, persze, hogy könnyek szöktek a szemembe. Nek? Ki ne sírna, amikor ilyet lát? Válaszolnia kell, önhöz fordulok, uram. Miért van az, hogy az Európai Unió hangját nem halljuk? mindenféle szankcióra eh, hajlandóak vagyunk vezetni másokkal szemben, de a, ebben a konfliktusban, ebben a háborúban úgy viselkedik az Európai Unió, tinédzser lányként viselkedik, aki mi? Mint, egyszerűen szégyellem magam az EU helyett, az EU nevében is. Miért van az, hogy a biztonsági tanácsban a nagy államok ellenzik azt, hogy Palesztina az icl kerüljön? Miért? beszéltek arról, hogy a status quo-hoz visszatérni nem lehet. Ez egy, ezzel egyetértünk. És nem lehet el, a, a, egész egyszerűen nem lehet tagadni azt, hogy kapcsolat van Gáza és a, a és a megszállás között. Vannak, akik szeretnék, hogyha egy állami modell eh, működne, egy modern demokratikus eh, egy állam modell, de azt hiszem, hogy az rémálom lenne évtizedekig. És Izrael vége lenne, Palesztina vége lenne, de a status quo-hoz nem lehet visszatérni, akkor a megszálláshoz sem lehet visszatérni. És milyen béka folyamatról beszélünk, amikor nincs semmiféle béka, béke folyamatról nincs szó. A béke folyamatra szükség van, de ehhez megfelelő feltételeket kell szabni. Remélem, hogy az Európai Unió megragadja ezt a kínálkozó alkalmat, megvannak az eszközeink, jogi eszközeink. Most pedig kollégáimhoz fordulok. A zöld frakció egy adhok küldöttséget, felállítását javasolta Izraelbe és Gázába. Küldenénk ezt. Remélem, hogy előbb-utóbb ez megvalósulhat. Évek óta megtagadják tőlünk ezt a lehetőséget. 2009-ben jártam ott, de, de egyszerűen nem értem, hogy miért mindig az iskolákat célozzák a támadások során. Az amerikai iskola amerikai értékeken alapul, tetszik vagy sem, de az amerikai iskoláknak van egy ideológiája, és aztán volt egy óriási lyuk a tetőn, és aztán mondták, miért van ez. A modern a modern palesztin képét kívánjuk ezzel tönkretenni. Auken asszony kérem fogja rövidre mondja az elnök asszony. Igen, sajnálom, egy kicsit elszaladt velem az idő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, eh, elmondanám, hogy mi a helyzet. A helyzet az, hogy eh, heten jelentkeztek, és még a válaszokat is eh, szeretnénk meghallgatni. Illetve itt van a palesztin nagykövet, Léla Sajk is, aki szeretett volna felszólalni és az izraeli nagykövetség is képviselteti magát, nekik is szeretnénk megadni a szót, amennyiben kérik. Tehát kérnék mindenkit, hogy gyorsan szóljon, hogy a válaszokat is meghallgatjuk. Poszt úr, majd Iglesias úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az információkért amelyeket megkaptunk, és köszönöm azt is, hogy így mutatták be ezeket az információkat. Én jó magam, roma és zsidó gyökerekkel bírok, és a holokauszt során veszítettem el családtagokat. Éppen ezek miatt, az okok miatt nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak. Talán tükröződött egy, egy érdekes aspektus, amikor ha azt hallottam, megint azt a szót hallottam, hogy holokauszt. Egyetértek azzal, hogy ezt a szót használta. Hallottam itt olyan képviselőket, vagy akik ugyanúgy beszéltek, illetve hasonlóan beszéltek, mint a második világháború alatt a holokauszt idején, és ez döbbenetes. Gázában szisztematikusan pusztítják, a tisztességes élet valamennyi feltételét, a fiatalok, az idősek, mindenki, nek az alapvető emberi jogai nincsenek meg, ezeket lerombolták, tönkretették. Én saját hazámra is gondolok, Svédországba is érkeznek palesztinai menekültek, menekült státuszt, tartózkodási engedélyt kérnek, de nem kapják meg, mert a svéd hatóságok nem látták azt, amit mi láttunk, hogy itt szisztematikusan kiírtják az emberi lényeket. Nincs ö, egy ország, amely létezne. Nincs semmilyen ö, oka azoknak, akik innen elmenekülnek, hogy visszajöjjenek. A tagállamoknak meg kell értenie azt, hogy nyomást kell gyakorolni a saját hazáinkra, hogy adjanak letelepedési engedélyt ezeknek a menekülteknek, mert nincs hova visszatérniük. Még valamit hagyd mondjak, jó kapcsolataim vannak a svédországi zsidó közösséggel, és ők is azt mondják, hogy az antiszemitizmus tavaly nyár óta folyamatosan erősödik annak hatására, hogy mi történik Gázában. Soha nem volt ennyire nehéz a helyzet, mint most, és soha nem volt ennyire nehéz zsidóként élni Svédországban, még a holokauszt után sem. Nagyon fontos, hogy, hogy világosan lássuk, hogy milyen csoportok állnak egymással szemben. Tulajdonképpen látjuk, hogy kire kit szemeltek ki maguknak. Láttuk ezt a holokauszt idején, és most is látjuk ezt Gáza idején. Nem lehet egy csoportot egy másikkal szemben állítani, nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. És még valami, a zsidók szerte a világban nem támogatják Izrael cselekedeteit. Mi elítéljük ezt. Staten is. És az, amit Izrael tesz, nem elfogadható a világban és az Európában élő többi zsidó számára. Most pedig Iglesias úrnak adom meg a szót majd Lochbiller asszonynak. Vannak még kollégák, akik most jelentkeznek, de Pelet asszonynak háromnegyedkor el kell mennie, úgyhogy pontosan 25 perc múlva, ami azt jelenti, hogy ha szeretnénk meghallgatni a válaszát a feltett kérdésekre, akkor nem, adhatok meg, nem adhatom meg senki másnak már a szót. Iglesias úr, majd Lochbiller asszony. Köszönöm, elnök asszony, hogy megkaptam a szót, megpróbálok röviden fogalmazni. Hát bár, bár csak a tapsból mindig határozott politikai lépések születnének, hogy felépjünk a bűnözők ellen. Szeretném Belet asszonynak ezt a méltóságot megköszönni, egy izrael állampolgár holokausztról beszél. Ez azt bizonyítja, hogy vannak akik bátrak, és akik nem félnek attól, hogy a saját hazájukban árulónak nevezik szeretném, ha tudná, hogy közülünk sokak számára ön hős, még akkor is, hogyha otthon árulónak nevezik. Szeretnék én is gratulálni az UNRA munkájához. Lehetőségem nyílt arra, hogy a GUE kollégáival, GUE kollégáimmal, a delegációmmal találkozok az UNRA kollégáival, a gázai helyzet a második világháborús helyzethez hasonlít, és éppen ezért nem igazán volhatunk párhuzamot a náci hadsereg vagy a varsói gettó helyzete között. Az izraeli hatóságok jó lenne, hogyha megengednék azt, hogy beutazzunk a gázai övezetbe. Szeretném, hogy az elnök asszony jelezze írásban, hogy egyetérte ezzel. Amikor ugye arról beszélünk, hogy több száz gyermek veszéli, veszíti életét, megcsonkítják őket, elpusztítják az iskoláikat, a kórházakat, arról beszélünk, ugye, hogy hiányzik az infrastruktúra. Itt nem pusztán egy humanitárius problémáról beszélünk, hanem egy olyan problémáról, amely politikai jellegű, és ez összefügg az palesztin területek illegális megszállásával 97 óta, és ez ellentmond ugye az ENSZ kartának is. Izrael megtagadta azt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait, a 242-es határozatot, amely arra szólította fel Izraelt, hogy távozzon a megszállt területekről. Könnyek, ugye taps, ennek a fordítása gyakran eh, két képmutatás. Nem lehet sírni a halott palesztin gyermekek felett, amikor elfogadjuk, azt, hogy az Európai Unió tagállamai fegyvereket eh, vesznek Izraeltől, és eh, amikor az Európai Unió tagállamai kereskednek egy megszálló állammal. Azt hiszem, hogy Valenciano asszony az ön álláspontja a eh, palesztin kérdésben nagyon is helytálló, és egyetértek önnel szinte minden kérdésben de az álláspontja ellentmond annak a két ciklusnak, amelyben az ön kormánya fegyvereket adott el Izraelnek több mint 7 milliárd euró értékben. És hazámnak ez a helyzete, ugye egyfelől krokodilkönnyeket hullatunk az, a palesztin gyermekek halála felett, ugyanakkor ezt a helyzetet tapasztaljuk, és ez gyakran előfordul nagyon gyorsan szankciókat szabunk ki Oroszország ellen, viszont Izrael szemben nem lépünk fel ilyen határozottan képviselőink az európai népek szuverenitását képezzük, ugyanakkor itt nem egyfajta egyetemi vitáról van szó. Jó lenne, hogyha politikailag következetesek lennénk. Nagyon helyes az persze, hogy az újjáépítéshez több pénzt kérünk, de ha meg akarjuk oldani politikailag ezt a problémát, akkor az kell, hogy az Európai Parlament azt kérje az európai tagállamoktól, hogy ne kereskedjenek Izraellel, és bolykottáljuk az izraeli eh, termékeket, amelyek a palesztin övezetből származnak, és gazdasági szankciókat kell életbe léptetni az izraeli állammal szemben. Köszönöm szépen, eh, Iglesias úr Lokpiller asszony. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Köszönöm én is ezeket a nyilatkozatokat mindketten elmenték, elmondták, hogy ezeket a háborús bűnöket elkövetőket bíróság elé kell állítani, el kell számoltatni. Ezelőtt a külszolgálattal az emberjogi stratégiáról és cselekvési tervről beszéltünk. Nemzetközi bíróság a kapcsolatban Izraelről, Palesztinről semmi sem szólt. Azt hiszem, hogy ez, erről beszélnünk kell a külszolgálattal, hogy ezt nagyobb mértékben jelenítsék meg a munkájukban. A német hírekben olvashattuk pont ma reggel, hogy azon bűnöket vizsgálják csak majd ki, amelyek esetében reálisnak tartják a vádakat. Zandra kapcsolatban. It, I think a very lousy proposal from Commission. Az Európai Bizottság javaslata és a tanács javaslata az kapcsolatban nagyon rossz, és helyesnek tartom, hogy a külügyi bizottság többsége és a frakciók többsége a költségvetés megnövelését kérte, remélem, hogy a plenárison is elfogadásra kerül ez a javaslat. Görenc úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm a meghívottainknak a jelenlétét, illetve mindazoknak a, a munkáját, akik a helyben elengedhetetlen munkát végeznek és próbálják segíteni, enyhíteni a, a gázaiak szenvedéseit. A humanitárius helyzetek kapcsolatban általában akkor alakul ki egy ilyen helyzet, hogyha valamilyen kudar, valami krón, kudarcot vallottunk, hogyha egy, egy, egy krónikus kudarc van. Most már 30 éve követem parlamenti képviselőként figyelemmel ezt a folyamatot. Mindig ugyanazt a formulát használjuk. Egyik fél érdeke, másik fél érdeke kicsit egész egyszerűen nem látom az, a megoldást, az egyértelmű megoldást. Tennék egy javaslatot, és egy megjegyzésem is lenne. Kezdem nem a megjegyzéssel. A Gázában történtekkel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy szenvedést láttuk, ami aggasztó, ami elképesztő, ami rettentő. Népírtásról beszéltünk, az aránytalanságról, ugyanakkor körültekintően e, fogalmaznék, és csak nagyon óvatosan használnám a holokauszt kifejezést. A szavakkal vigyázni kell, főként a holokauszt kifejezéssel, főként a mi minőségünkben, szerintem a holokauszt kifejezés használata kisé túlzás. Lássuk a javaslatomat. Úgy érzem, hogy e, túlmenően a hivatalos nyilatkozatokon mit tehetünk annak érdekében, hogy a két tábor felelősseire nyomást gyakoroljunk, annak érdekében, hogy a béke folyamatot újraindítsák mindkét táborban vannak felelősök és felelőtlenek. Kérdés az tehát, hogyan tudjuk mindkét fél érdekét figyelembe venni. Hallhattuk, hogy megoldást kell találni. és eh, hivatkozott, eh, meghívott vendégünk eh, Izrael önvédelmi jogára is. Igen, de a, a béke folyamat dinamikájába hogyan illik ez bele? mit tehetünk mi most annak érdekében, hogy legitim módon figyelembe védjük e, az egyik és a másik fél érdekeit is. Tudván, hogy egy, egy krónikus e, e, kudarc következményeképpen alakult ki a jelenlegi helyzet. Köszönöm szépen. Mostantól Najzer úr, Matias asszony, Martin úr, majd Sájb asszony kapja meg még a szót. Sajnos mindenkinek csak egy percet tudunk biztosítani. Felhívom a figyelmüket arra, hogy aki túllépi ezt az időt, és Kucon asszony ezt az időt, akkor az utána felszólalótól kell, fogja megvonni a jövőben majd megpróbálunk az ilyen meghallgatásokra több időt elkülöníteni, mert úgy gondolom, hogy ez mindenképpen érdemes. Tehát először Neuser úr, Matthias, Martin, majd Adaktuszon kollégák, mindenkinek egy perce van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm ezt a kezdeményezést. Először is németként Egyértelműen meg kell jegyeznem. Belet asszony, a holokauszt, ez a kifejezés, amelyel ön él, ez egy olyan fogalom, amelyet csak a zsidók üldözésére, a szinti és roma kisebbségek üldözésére kellene használni, ezt úgy mondom, hogy rendkívül mértékben szégyellem, és sajnálom azt, ami Németországban annak idején történt. A kifejtésében, a kifejtésének igazat adok, a palesztina delegáció tagja vagyok. 2012-ben ott voltam én is, amikor ellátogattunk Gázába, és már akkor is katasztrofális volt a helyzet. Gáza már akkor is egy nyílt börtön volt, de azóta ez a börtön, ez még, ezt még el is pusztították. EU parlamentként ügyelnünk kell arra, hogy egyértelmű álláspontot dolgozzunk ki, és Izrael szemben egyértelműen emeljük fel hangunkat, hogyha nem jár, jár el másképp ízzel, akkor szankciókra vagyunk készek. Ellen kell mondjak önnek egy dologban. Pelet asszony azt mondta, hogy a tagállamok eh, haszonélvezői annak, hogy izrael kereskedelmet folytatunk, ennek az ellenkezője az igaz. Mi tagállamokként és az EU-ként vég nélkül fizetünk, hiszen újabb EU projekteket építünk fel, amelyeket aztán elpusztítanak, úgyhogy jó lenne, hogyha Izraelt is felelősségre vonnánk végre azért, amilyen EU projekteket Izrael tönkretesz. Elnök, köszönöm szépen, Matthias asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy percem van, úgyhogy rögtön a lényegre térek, amelyről már hallhattunk itt. Semmit sem fogunk tudni megoldani, hogyha a megszállást nem oldjuk meg, és sajnos Európa, az Európai Unió tulajdonképpen csak tettes társai voltak az ilyen háborús eseményeknek, amelyekről itt hallhattunk. Az Európai Unió nem ismeri el a megszállt területeket, tehát továbbra is fenntartja az Izrael kötött megállapodásokat, mintha mi sem történt volna. Van egy társulási megállapodás, amelynek az emberi jogokra vonatkozó cikkét sohasem tartották be, és nem függesztik fel ezt a megállapodást. Ez a lényegi probléma, ugyanis Izrael továbbra is büntetlenséget élvez olyan bűncselekmények elkövetése miatt, amelyeket itt hallhattunk, más országokat ezért megbüntetnének, de Izraelt nem büntetik meg, továbbra is él a büntetlenség. És ugye az apartheid az a szó, amelyet alkalmaznunk kellene Gázával kapcsolatban, és a többi megszállt területtel kapcsolatban is. És hogy ezt az apartheidot megszüntessük, az Európai Uniónak teljesítenie kell a szavait, és a társulási megállapodást fel kell függesztenie, és fegyverembargót kell életbe léptetnie, hogy a palesztinai gyerekek ne legyenek kísérleti nyulak, és végre fel kell hagynunk ezzel a cinizmussal, mert ez az, ami megöli a gyermekeket Palesztinában. Köszönöm szépen, Matthias asszony, Mártin úr. Euh, Köszönöm. <clears throat> Elnök asszony, megpróbálom rövidre fogni egyetértek azzal a tényel, hogy nekünk eh, nyugatiaknak mindig attól kell félnünk, hogyha Netanyahu eh, és Izrael hibáira utalunk, akkor mindig antiszemitizmus vágyával illetnek bennünket, vagy legalábbis ettől kell félnünk. A különbséget kell eh, tenni pedig hát a, a, a zsidó vallás és az Izrael állam között. Az a, a zsidó ellenességgel, antiszemitizmussal vádolni nagyon könnyű, pedig hát hogyha Izrael hibát követel, akkor azt ki kell mondani. Barózó, hogyha valaki kritizálja, akkor nem Portugália ellenes, hasonló a logika. Évtizedek óta egy, egy, egy háború zajlik itt, de kommunikációs háborúban is állunk. Május óta, mióta megválasztottak, az izraeli nagykövetségtől, Franciaország izraeli nagykövetségtől tucatnyi e-mailt kaptam, amelyben a a, az álláspontjukat fejtik ki, hogy a gázai vezetben a palesztinok banditák, terroristák. Izrael politikájának a következménye pedig ez. A Mahmoud Abbas próbálja teljesen el lehetetleníteni. Egyszer és mindenkor ki kell ezt világosan mondani. Én támogatom azt az ötletet, hogy képviselő küldöttsége eh, Izraelbe és Palesztinába ellátogással megmutass, hogy az Európai Unió jelenléte igenis eh, létező dolog, ez a dolgunk képviselőként. Én nem nem tudok elképzelni egy, egy olyan jövőt, amit Gázában a jelenlegi helyzetből elképzelhetünk, ezzel nem föl kell lépnünk. Kicsoda. Köszönöm. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Gázában jártam nem egyszer, nem kétszer. Láttam az elkeseredettséget, azt a nyomort, amelyben élnek ott az emberek. civil áldozatok ártatlan áldozatok elfogadhatatlanok egy ilyen konfliktus esetében is. Azt hangsúlyoznunk kell. És itt nem csak fizikai, hanem lélektani harcról, terrorról is szó van. Évek óta bombázzák az ártatlan civileket, több helyen is értem Gázában, láthattam az gyerekek arcát, amikor ugyanaznap már negyedjére, ötödjére bombázták őket, és kellett az óvóhelyre menniük. Izrael és Gáza között egyértelmű határra van szükség, de a bizalmat kell újraépíteni, enélkül nem mennek a dolgok. Iszlám militáns terrorista szervezet is működik, amelyet mi is terrorista szervezetnek tekintünk, amely éveken keresztül támadta a civileket, nőket, a gyerekeket, és nem is próbálják palástolni azt, hogy célpontnak tekintenek minden zsidót, minden izraelit, és hogy a céljuk az, hogy a térképről is eltüntessék, eltöröljék eh, a zsidó államot. Holokauszt szót használt eh, eh, vendégünk, Nurit Beled, Nos, a palesztina és, és Izrael közötti konfliktus egyébként a másik felet sem hagyja értetlenül, érintetlenül, ezen is gondolkozzunk kell. Saib, Jaszeke. Leila Saib asszony, kapja meg a szót röviden, kérném. Köszönöm szépen, Valenciano asszony. Igazából ehhez már nem lehet mit hozzátenni. A az előttem szólók már szinte mindent elmondtak. Egy kicsit több tisztességre van szükségünk szerintem, amikor egy izraeli hölgyel beszélünk, aki a konfliktus egy áldozatának az édesanyja, tehát egy gyermekét vesztette el, úgyhogy amikor ő a saját kifejezéseit használja, akkor ezeket használja. Kérem, tartsuk legalább tiszteletben azt, hogy ilyen bátran lép fel. Az unra előtt szeretnék tisztelegni, ugyanis eh, ahogyan eh, hallhattuk, ahogy a Matthias elmondta, az UNRWA sok alkalmazottja életét vesztette annak érdekében, hogy biztosítsák eh, a szolgáltatásokat. Reméljük, hogy támogatást kapnak az UNRWA kérései, hogy növeljük a pénzügyi támogatást. De csak egy valamiről kellene beszélnünk. Az önök kötelessége itt a parlamentben nem az, hogy helyettünk tárgyaljanak, az önök feladata az, hogy véget vessenek a megszállásnak Kelet-Jeruzsálemben, Cisjordániában és a Gáza jövezetben. Így tudnának legjobban hozzájárulni a megoldáshoz és az izraeli kormány nem engedte meg azt, hogy akár a szocialisták, akár a GUE ellátogasson Gázába. A DROA, amelynek ön az elnöke, kérem, hogy egy hivatalos kérés nyújtson be, hogy az összes frakcióval ellátogasson a térségbe. Köszönöm szépen, nagykövet asszony. Valóban írni fogok egy levelet, megírom ezt a levelet, de azt is el kell mondjam önöknek, hogy közvetlenül a az izraeli külügyminisztériumhoz fordultam, velük egyeztettem, és őket kértem hivatalosan, tőlük kértem ezt az engedélyt annak érdekében, hogy az európai parlamenti képviselők beléphessenek a gázai övezetbe. Az izraeli hatóságokkal felveszem a kapcsolatot, a parlament elnökével is egyébként, hogy Schulz úr is közben járjon. Most Nuri Peletnek szeretném megadni a szót, mert a sajtó várja már kint, megválaszolja az önök kérdéseit, aztán kimegyünk a teremből, Preda úr fogja tovább elnökölni az ülést, és akkor a szakértők válaszát is meghallgathatjuk, de mivel tudom, hogy szeretnék meghallgatni Pelet asszony, most mindent Lavi nélkül megadnám neki a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Megpróbálok választ adni egy-két felvetésre, ami felmerült. Hát ön megkérdezték tőlem, hogy mit nevez, minek nevezem a szíriai eseményeket. A véleményem szerint a gázai holokauszt nem az egyetlen a világban. Több ilyen van. Szíria az egyik. Szerintem a a tömeggyilkosságot, a halottak számával próbálhatjuk meghatározni, vagy felbecsülni, minősíteni. Rabbit Angliában, Jonathan Wittenberg rabbit ajánlanám Angliában, aki nagyon elkötelezett a béke mellett. Jeruzsálemben is járt, meglátogatta a palesztin kórházakat, alapot hozott létre a számukra, tehát ő vele beszéljen Még egy dolog. Egy állam, két állam, és így tovább. Hát most egy állam van, de ez egy apartheid állam. Ezt pedig fel kell oldani valahogy, meg kell oldani valahogy. Azt hogy hogyan, az a palesztinokon is múlik, és azon, hogy ők mit akarnak tenni. A holokauszt szó használata. Azért, mert egész egyszerűen nincs más kifejezés erre, én nem tudom ezt másképp nevezni, ha valaki tud javasolni egy másik megnevezést erre, akkor lehet, hogy használom. Persze én nem vagyok jogalkotó, nem tudok jogszabályokat létrehozni, még szótárakat írni sem. Én a rettenetes, szörnyű, rasszista idézetről szeretnék szólni. Golda Meir miniszterelnök szájából hangzott ez el, ez a rasszista diskurzus jele. Azt mondta, mondták, azt mondta, hogy a palesztinok nem szeretik annyira a gyerekeiket, mint mi, és áldozatot csinálnak belőlük. Hát rettenetes, hogy ezt lehet mondani. De ugyanilyen megnyilvánulások voltak a holokauszt ideje alatt a zsidók ellen. Minden rasszista a saját áldozatát így célozza meg. Tegnap megjelent egy olyan cikk, amelyben az szerepelt, hogy nincs bizonyíték, vagy legalábbis eddig nem találtak bizonyítékot arra, hogy a lövedékeket magán, a lakásokban, vagy iskolákban, illetve kórházakban rejtegettek volna. De még hogyha lenne is ilyen bizonyíték, én szerintem az az állam, amely a katonai főhadiszállását a legforgalmasabb város, legforgalmasabb részébe teszi Tel Avivba, ahol egy kórház, nagy kórház is működik, nem mondhat semmit arra, amikor azt mondják rá, hogy az embereket használja élő pajsként. Úgyhogy én nem szeretnék ebbe belefolyni jobban, nem vagyok politikus, ahogy már mondtam, tehát nem vagyok döntéshozó, de ezek a kifogások undorítóak, rasszisták, el kell ezeket kerülni. Nem láttam egyébként én gyűlölet megnyilvánulását palesztin családokban, ahol, ahova ellátogattam. Soha nem fogadtak gyűlölettel, de mivel az én tapasztalatom inkább az oktatás területéről származik, én egyébként írtam is egy könyvet, arról, hogy az izraeli iskolákban, a tankönyvekben hogyan szerepelnek a palesztinok, hát ha elolvassák az erről szóló cikket, vagy esetleg ezt a könyvet, akkor megtudják, hogy a rasszizmus hogyan ver gyökeret az izraeli gyerekekben, és hogy erősödik ennek köszönhetően az iskolában. Azt hiszem mindenre megválaszoltam. Köszönöm a javaslatokat is. Köszönöm szépen a bizottság nevében. jeleztek, de szerettem volna visszatérni az elhangzottakhoz, és köszönöm mindenkinek, aki ha más nem szóban támogatta a szervezetünket és annak munkáját, és a pénzügyi támogatás roppant fontos számunkra, és valóban az elmúlt 61 év során még soha nem volt ennyire szükség az Andrára, nem csak Gázában, hanem az közel-keleten általában. Libanonban, Szíriában és Jordániában és Cisjordániában is agasztó a helyzet, ezért köszönjük a pénzügyi támogatást és a bizalmat, amelyet külön köszönök. Tényleg köszönöm, és mindannyiukat egyben meghívom. Bármit is tehetünk, azt szívesen megtesszük. Minden parlamenti küldöttséget segítettünk Gázában, saját, hogy saját szemükkel lássák, hogy mi folyik itt. Így remélem, hogy minél hamarabb viszont láthatjuk Önöket itt. Köszönöm szépen én is. Jean vannak, adom meg a szót, a külszolgálat nevében képezően válaszol. Igen, köszönöm elnök úr. Nagyon röviden, ha megengedik, szeretnék reagálni arra, hogy a júliusi rendkívüli ülésen miért tartózkodott az EOS szavazás során. Mi akkor elmondtuk ugyanezt magyarázatként, hogy más megoldást keresünk, mint a vizsgálóbizottság, a meglévő mechanizmusokat és, és, és szakértelmet, a, amely egyébként megvan a főképviselőnél, annak érdekében, hogy kivizsgáljuk mindkét oldalon a, a jogsértéseket, a partnerekkel megpróbáltunk megnyugtatóan megegyezni ez ügyben. A zárószöveg szavazás során azért is tartózkodtunk, mert úgy éreztük, hogy ez nem kiegyensúlyozott, így tartózkodtunk. De ami igazán fontos, amit szeretem volna itt elmondani, az az, hogy nem tartózkodunk mindig a szavazás során. A márciusi ülés során például négyszer is igennel szavazott az EU, Tehát ezt megszavazta az Európai Unió a telepesekkel kapcsolatban. Az EU bevett politikája az, hogy ami az emberjogi tanácsban elfogadásra került, azt mi támogatjuk természetesen. Ugyanezt tettük egyébként a emberük megbízottal is. Ezen a rendkívül ülésen, tehát amit elmondtunk, azt akár szívesen megküldöm írásban is pontosan részletesen a szöveget. Köszönjük szépen! Ha jól értem, akkor az izraeli nagykövetség képviselője is itt van körünkben, és szeretne szót kapni. Szeretne reagálni? Két percben? Yes, thank you. I would just... Igen, köszönöm. Sajnálatosnak tartom, hogy a teremben lévők többsége már elment, és csak mi pedig csak most kapunk szót, amikor nem hallják, amit mondani fogok. De köszönöm, hogy hozzászólhatunk. A tragédia, a gázai gyermekek tragédiája a Hamas kezében van, szó szerint. A Hamas a gázai gyerekek felkínálja lehetőséget, eh, hogy eh, öngyilkos merénylők legyenek, vagy védje a hamászt a bombáktól. A terroristák nem adtak nekünk más esélyt, és nem eh, a gyűlöletkeltés, az erőszakkeltés sért cserébe halál jár. Röviden reagálnék az elmondottakra. a főtitkár kiadott egy sajtónyilatkozatot, mi szerint egy gázai iskolában rakétákat ö, ö, helyeztek el, amelyek eltűntek. Felháborodását fejezte ki, hogy a, egy ENSZ által igazgatott iskolában ö, fegyverek lehetnek, amelyek így az iskolák katonai célponttá válhatnak, és ö, ártatlan gyerekek életét kockáztatják ezzel. A Hamas gyerekeket katonai ruhába öltözteti, a terroristákat gyerekek által vezetett mentőkkel szállítják, sőt ragaszkodnak hozzá, hogy a tűzvonalból a gyerekeket ne vigyék ki. Olyan katonai infrastruktúrát telepítenek az iskolák játszóterevé, amely így célpontra változtatja e, ezeket a területeket. Nem csak erről van szó. A Palesztin Tanulmányok Központja egy jelentést adott ki a közelmúltban, szerint 2012 nyarán ez egy e, magán non-profit e, kutatóintézet egyébként Beirutban gyerekeket kényszermunkára fognak, hogy föld alatti alagutakat létesítsenek. Gázai gyerekek százai vesztetik életüket ezekben az alagútakban. Semmivel sem léptek fel e, ez ellen. Ugyanaz történt tulajdonképpen, mint a régen a szénbányákban. Ezeket a kisgyerekeket arra használják, hogy ezeket a, az alagútakat építsék, mert kicsik és beférnek, oxigénhánytól halnak meg, vagy a végén a terroristák lövik őket, hogy ne adhassák ezt az információt az, az alagutakról, vagy, a, vagy az infrastruktúráról. Nem csak az izraelieket akarják támadni ezzel, hanem azt is olvashatjuk a jelentésben, hogy a gázai gyerekeket használják ki ilyen módon, és hogy veszélyeztetik. Tehát a Hamas a felelős a terrorista ellenes hadművelet során, amelyet most nyáron hajtottunk végre, a célja csak annak volt, ennek csak az volt a célja, hogy a Hamaszt eltüntessük a Gázából. Igazán mondhatom, hogy minket foglalkoztat a gyermekek sorsa, csak a terroristákat kergetjük. Köszönjük! Örülök annak, hogy elkezdhettük ezt a témát, de sajnos késésben vagyunk, a következő napirendi pontra kell áttérünk, a hetesre. csere, a emberjogok, a bányászat és az őslakos népek összefüggésében. Ha minden igaz, akkor angolul egy anyagkiosztásra került ezzel kapcsolatban. Egy tanulmány készült is e témában, mert az előző parlamenti ciklusban a DROA az albizottság egy meghallgatást tartott ebben a témában. Az őslagos népek emberi jogai, illetve a bányászat összefüggéseiről. és az egyik következtetése ennek a meghallgatásnak az volt, hogy egy részletes elemzést kell végezni az a kapcsolatban, hogy a bányászat hogyan érinti az őslakos népek jogait, hiszen ezek a közösségek igencsak veszélyeztetettek. A kontextus megfelelő jó, mert szeptember végén New Yorkban kerül a megrendezésre az őslakos népek világkongresszusa. Éppen ezért a, a konferencia alatt elfogadandó dokumentum tervezete is már elkészült, és ezt is figyelme vehetjük, erre is ebben is világos hivatkozást találunk arra, hogy a bányászat kihatással van az őslakos népek életére és jogainak érvényesülésére. Euh, euh, Aggasztó számunkra ez a helyzet az Európai Parlamentben, főként az Emberi Jogi Albizottságban. Egy Julian Berger professzor szakértője, elismert szakértője ennek a területnek, ő készítette ezt a tanulmányt, az Essexi e, Egyetemről érkezett, üdvözöljük az Európai Parlamentben professzor úr, óriási tapasztalattal és szaktudással rendelkezik az őslakos népek e, jogai tekintetében. Itt van most közöttünk, hogy saját maga mutassa be, vezesse föl ezt a tanulmányt, ezt kb. 30 oldalas tanulmányt, 10 percet kap professzor úr, hogy felvázolja nekünk a tanulmányát. Parancsoljon. President, um, uh, I will speak in English, which is my language. Köszönöm angolul fog beszélni, megengedik, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy nagyon röviden és velősen mm, prezentálhatom a parlament által és megjelent parlament számára készített tanulmányomat. Szerencséjük van, mert eh, felből kell beszélnem, mert eh, nem tudom az előre elkészített anyagomat most így megjeleníteni, hogy mindenki számára élvezhető legyen. Nos, a tanulmányomban az emberjogi hatásait vizsgáltam az olajgáz és kitermelésnek és a bányászatnak, tehát hogy az őslakos népek jogait ez hogyan érinti. Mire jutottunk a tanulmányban, erről mindjárt szólok majd. Persze, jó okunk van arra, hogy a két témát összekössük, az őslakos népek jogait és a bányászatot, azért, mert a nem megújuló energiaforrások jelentős része az őslakos népek eh, földjein található, azokon a területeken, ahol nem csak gazdasági, politikai és területi érdekük fűződik ehhez, hanem valóban eh, lelki spirituális, eh, szellemi fontossággal is bír ez számukra. Tehát, hogyha itt ilyen kitermelés kezdődik, akkor az emberi sértéseknek jó esélye van. Ezeket az eseteket alaposan megvizsgáltam, a konkrét utalásokat is megtalálják, megtalálják ezeket a tanulmányokban. Beszélek itt az erőforrásokhoz való jogról, a földhöz való jogról, az őslakos népek áttelepítésével kapcsolatos jogsértésekről is szólok, az élethez való jogról, a kulturális jogokról, hiszen sajnos mindegyikre van példa. Minden nemzetközi mechanizmusban és testületben megjelenik ez a téma. Az ENSZ-ben is van egy úgynevezett külön megbízott, aki ezzel foglalkozik. A projektekkel foglalkozik az eh, egyik, és pont a, a bányászat eh, az egyik eh, jó példája ennek. A mandátuma Jameson Ironnek járt le, aki tanulmányában ugyanezzel foglalkozott, az emberi jogokkal hogyan függ össze a bányászat, illetve a gáz és olajkitermelés, és felhívta a figyelmet a többszörös jogsértésre, és John Ruggie, aki ENSZ iránymutatásokat dolgozott ki ez ügyben, Nos, ő is rámutatott arra, hogy az ember jogsértések elsősorban ilyen esetekben az őshonos népeket sújtják. Milyen kontextusban készült mindez? Nos, az őshonos, őslakos népeknek egyértelműen lefektetett jogai vannak. 2007-ben az ENSZ közgyűlés állapította meg ezeket az unió aktív támogatásával egyébként. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is kiadott egy egyezményt, amelyet rengeteg ország nem ratifikál, de hát azért a jogoknak van egy alapvető kerete, nem is beszélve a, azokról a, arról az esetjogról, amelyet a, az Interamerikai Emberjogi Bíróság, illetve a különböző nemzetközi ilyen bírósági fórumok ítéleteiből születtek, vagy leszűrhetőek. Mire jutottunk, jutottak ezek a tanulmányok? Nos, először is arra, hogy az őslakos népek jogait folyamatosan és durán megsértik, a, maga az ipar, a bányászati ipar szereplői is tesznek bizonyos fajta eh, kezdeményezéseket a helyzetjavítása érdekében. A Nemzetközi Bányászati eh, és Fémtanács, illetve ennek a gáz- és olajipari megfelelője is önkéntes iránymutatásokat, eh, egy magatartási kódexet adott ki. Persze ezen intézkedések ellenére, amelyek hát mégiscsak önszabályzósnak minősülnek, a mindennapokban sajnos sérülnek még az őslagos népek jogai, mert sok cég egész egyszerűen nem tartja magát ezekhez az önkéntes szabályokhoz és azokhoz az elvekhez, amelyeket megszabtak számukra. Egy fontos emberjogi dilemma alakul tehát ki ezügyben egyre nagyobb az igény a nem megülő energiaforrások iránt. Azt is tudjuk, hogy Kína, amely nem feljövőben lévő hatalom, a gazdasági hatalom, hanem, hanem egy fejlett ország, nem mondhatjuk gazdaságilag, egyre több, e, egyre nagyobb az energia ínség, éjsége, e, egyre nehezebb ezekhez e, hozzáférni, egyre mélyebbre kell hatolni a földben és a különböző területeken. Éppen ezért az őshonos őslagos népeket ez világszerte egyre jobban fenyegeti. Ez a dinamikája tehát a folyamatnak, tehát a papíron egész jó a helyzet, a, a jogi keret adott, a, az esetjog adott, a bírósági precedensek megvannak, mégis úgy tűnik, hogy az igazi helyzet nem valami rózsás és várakozásaink szerint ez a, így folyik majd továbbra is. Mi, mi lesz ennek a következménye? Nos, a cégek számára ez rossz sajtóviszágot jelent, illetve egyre több perrel járhat, mert nem hagyják magukat az őslakos népek, a bíróság elé viszik a dolgukat az igazukért harcolva, egyre több ilyenről tudunk. és a polgári engedetlenség is egyre gyakrabban jelenik meg, nem is beszélve az aktív konfliktusokról. Hogyha nem találunk megoldásokat, akkor attól tartok, hogy egyre több konfliktus veszi majd körbe az őslakos népek jogait és azoknak érvényesülését. A tanulmányban az Európai Unió munkájára is röviden kitérek, mennyire fontos munka ez, milyen munkát végez az említett világkongresszuson, amelyet a, az elnök úr is említett, tehát az őslagos népek világkongresszusáról beszélek, amely szeptember 22-én, 23-án kerül megrendezésre New Yorkban, illetve az unió által finanszírozott kezdeményezésekre, programokra is utalok. De az uniós rendszerben is vannak következetlen elemek, mert egyrészt az Európai Unió az eh, őshonos népek jogairól szóló nyilatkozót támogatja, ugyanakkor egyes felépései negatív hatással eh, lehetnek pontosan ezeknek a jogoknak az érvényesülésére. Vannak olyan országok, ahol komoly erőforrásokkal rendelkeznek, amelyek kitermelés során komoly dilemma, hogy hogyan tartsák tiszteletbe ezeket az, ezeket az emberi jogokat. vagy az engedélyeztetési eljárás során hogyan érvényesítsék ezeket. A jelentés vagy tanulmány végén több ajánlást is teszünk, ez azt hiszem, hogy három kategóriába esik. Az egyik egy szigorúbb jogi keret megteremtését javasolja komolyabb szankciókkal azon cégek ellen, akik megsértik ezeket a jogokat, illetve jogorvoslati mechanizmusok bevezetését is sürgetjük, hogyha emberi jogokat sértenek ezeken a területeken. Ez tehát egy objektív javaslat, amit itt önök az Európai Parlamentben is végig gondolhatnak, hogy hogyan tovább ez ügyben. Ez alapvetően a ős lakos népek kérésére került be a tanulmányba. Második javaslatom, hogy a fejlesztéspolitika eszközén keresztül az őslakos népeket támogassa jobban az Európai Unió óriási lehetőséget nyújt erre az őslakos népek világkongresszusa, amelyre utalt az elnök úr. Ennek a végén még egy pár másodpercig, ha szaladtunk a 10 percen e, beszélnék. Tehát ez a záró dokumentum, ha minden jól megy, két fontos ajánlást e, e, tesz majd. Tudom, hogy tárgyalják még ezeket, de remélhetőleg bekerül majd ebbe, az, hogy a 2015 utáni napi rend megszigorítsa a jelenlegi rendszert, illetve a jogi keretet, főként azáltal, hogy nemzetközi szintű kötelező, hangsúlyozom, kötelező jogi érvényű eszköz kerüljön a kezükbe. Az Európai Unión belül pedig, és ez a harmadik javaslatom, az unión belüli említett eltérések következetlenségek ellen is valamit tenni kell. Például a kereskedelmi megállapodásokra gondolok itt, amelyeket különböző harmadik országokkal kötnek. Szerintem itt is lehetne javítani a helyzeten. Sajnálom, hogy egy perccel túlfutottam a rendelkezésembe álló időn. Köszönjük, semmi baj. Oliver Lutek következik, aki az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó állandó szakértője, és aki természetesen ezen a világkongresszuson is részt vesz majd. Most pedig Lokbiller asszonynak adom át a helyemet, hogy elnökölje tovább az ülést. Thank you, Mr. President. Uh, excellencies. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, tisztelt parlamenti képviselők, először is köszönöm, hogy megengedik, hogy az ENSZ őshonos kérdésekkel foglalkozó állandó fórumának tagjaként önökhöz szólhassak. Nagyon értékes lehetőség ez számomra, hogy megosszam önökkel az állandó fórum munkájának néhány részletét a kitermelő iparágak hatását az őslakos népek életére, illetve beszámolok majd a felkészülésről is, amelyet a, az őslakosokkal foglalkozó világkonferencia érdekében tesszünk. És egy kicsit értékelem Burger úr, professzor Burger tanulmányát. Először is az állandó fórumról. Az állandó fórum az ECOSZOK, az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának tanácsadó testülete. A gazdasági és szociális fejlődés, a kultúra, a környezetvédelem, az oktatás, az egészségügy és az emberi jogok területén foglalkozunk eh, azokkal a kérdésekkel, amelyeket az őslakosok, eh, amelyek az őslakosokat érintik. A képviselők felét az őslakosok jelölik, a másik felét pedig a kormányok. Engem az észt kormány jelölt. Az állandó fórum eh, évente találkozik New Yorkban, és ez a legfontosabb esemény, tehát hogy az ENSZ székházban, általában májusban, és itt több mint ezer képviselő vesz részt a, az ENSZ ügynökségektől, a tagállamoktól, az őslakos népektől, és ajánlásokat fogad el a tagállamok részére, illetve az ENSZ részére az őslakosokkal kapcsolatosan. Az állandó fórum tevékenységének, megbizatásának egyik nagyon fontos része az ENSZ őslakos népek jogairól szóló nyilatkozatának a megvalósítása, ezt 2007-ben fogadta el az ENSZ általános közgyűlése, és most ez a leg átfogóbb nemzetközi jogi eszköz, amely az őslakosok népek jogairól szól, a nemzetközi jogi szerződésekre épít, és globális konszenzust fogalmaz meg, majdnem konszenzust szerte a világban az őslakos népek jogairól és az ENSZ testületeit, az állandó fórumot is így tehát arra biztatja, hogy ezeknek a, ennek a nyilatkozatnak a az ajánlásait, illetve ezek betartását kísérje figyelembe. Ami a kitermelő ágazatokat illeti, és önök is bizonyára ezt tudják, illetve Börger professzor úr is említette, hogy a kitermelő ágazatok következetesen megsérték az őslakos népek emberi jogait. És ez az ENSZ nyilatkozatban is szerepel. Különösképpen a földhöz, a területekhez, az erőforrásokhoz való jogok sérülnek, de előfordul az is, hogy maga az élethez való jog sérül. Gyakran ezek a jogsértések annak eredményeképpen jönnek ki, jönnek létre, hogy a tagállamok, az érintett államok és a kitermelő ágazatok között feszültségek vannak, az őslakosok pedig kimaradnak a döntéshozatalból, a, te, a tevékenységből, a kitermelő tevékenységből, és aztán persze a profitok megosztásából is. Többen elmondták, James Anaya is, aki az őslakosokért felelős külön megbízott volt. Az ő véleménye egyébként ez, hogy a kitermelés folyamata az általában úgy zajlik, hogy az állam támogatásával ezek a vállalatok ellenőrzik a kitermelést és a nyereséget is, állást, munkalehetőséget ajánlanak, illetve közösségi fejlesztési projekteket valósítanak meg, de ezek igencsak eltörpülnek a vállalatok nyereségeihez képest. Több állandó fórumon aggályokat fogalmaztak meg az őslakosok. 2009-ben ezért az állandó fórum egy szakértői csoportot állított fel, amely a kitermelő ágazatokat figyeli. A manilai ülésen az őslakosok beszámoltak arról, hogy voltak olyan vállalkozások, amelyek sértették az őslakosok jogait, és előfordult, hogy orvosolhatatlan volt a helyzet, visszafordíthatatlan volt a helyzet. Ezért a szakértői csoport azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy az államok vizsgálják felül a politikáikat, a kitermelő ágazatokra vonatkozó szabályokat, és biztosítsák azt, hogy az ENSZ nyilatkozatban eh, szereplő ajánlásokat eh, végrehajtják. Azt is hozzátették, hogy a koncesszió odaítélése előtt az őslakosoknak joga van a konzultációhoz, illetve a tájékozott döntéshozatalhoz, és itt van valami nagyon fontos, ismerjék el az őslakos népeknek azt a jogát, hogy nemet is mondhatnak az ilyen koncesziók odaítélésére. Azóta több ajánlást fogadtunk el a kitermelő ágazatokról. 2009-ben ez az állandó fórum felszólította az államokat arra, hogy ismerjék el az őslakosok jogát ahhoz, hogy jelen legyenek mindenfajta tárgyaláson, ami ilyen koncesszió odaítélésére és kitermelő tevékenységre vonatkozik, ez szerepel is az ENSZ nyilatkozatban. 2012-ben az állandó fórum sürgette az államokat, hogy tartsák fenn az őslakosoknak ezeket a jogait, tehát a tájékozó döntéshez való jogot és a konzultációs jogot, valamint a lehetséges vitákat, illetve a kitermelő tevékenységből származó káros hatásokat csökkentsék. Hát mi volt a hatása ezeknek az ajánlásoknak? Egyelőre nem sok tanulmány készült, de azt tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek már részlegesen teljesítették az, ajánlás, az ajánlásokat. Finnország, Spanyolország, Bolívia és Mexikó, ugye ezek minden tagállamok. és hogyha valakit érdekelnek a konkrét részletek, akkor majd be tudok róla számolni. Az állandó fórum egyéni tagjai is készítettek konkrét jelentéseket bizonyos országokról, például Mexikó, Ausztrália, és itt a kitermelő ágazatról, illetve a kitermelő tevékenységekről. Az ENSZ Global compact illetve együttműködve a főtitkársággal készít, összeállított egy szakkönyvet, egy kézikönyvet, és ez a kis kézikönyv azt javasolja, hogy emeljék be a jogszabályokba ezeket az ajánlásokat, amelyeket az állandó fórum kidolgozott, amelyek szerepelnek az ENSZ nyilatkozatban. Egyébként a világkonferenciát is keményen előkészítjük. Minden fórumon megpróbáljuk majd ezt az ENSZ nyilatkozatot, ami az őslakok, őslakosok népeinek jogaival foglalkozik, népszerűsíteni és támogatást szerezni neki. A világkonferencia, ahogy mondtam, az ENSZ közgyűlése által szerveződik New Yorkban, tehát nem az az állandó fórum szervezi, amelyet én képviselek itt. Szeptember 22-23-án állam és kormányfők, miniszterek és magasrangú tisztviselők fognak ide ellátogatni, remélhetőleg a jó gyakorlatokat meg tudják majd osztani egymással arról, hogy az őslakos népek jogait hogyan lehet védeni. És most egy kicsit frissebb információk arról, hogy hogyan zajlanak a, az előkészületek, már a kitermelő ágazatokat illetően erre a konferenciára. Az állandó fórum titkársága tájékoztatott engem arról, hogy már zajlanak a munkálatok az záró dokumentum szövegezésén, és több őslakos képviselő kifejezte aggájait a kitermelő transnacionális cégek tevékenységével kapcsolatban, és most már a szövegben van egy olyan bekezdés, amely konkrétan utal erre, ez a 18-as bekezdés, és itt azt mondják, és idézem, hogy az állam és kormányfők, miniszterek és, és a tagállamok képviseleti elkötelezik magukat, hogy a főbb fejlesztési projektek hatásával az őslakosokra külön odafigyelnek, és beépítik jogszabályaikba, politikáikba és gyakorlataikba az őslakosok jogát a földterületek, erőforrásokhoz Hát természetesen vannak, és itt bezárul az idézet, vannak kísérletek arra, hogy ezt a szöveget erősítsék vagy csökkentsék. Volt egy olyan állam, amely azt javasolta, hogy vegyük még be a szövegbe azt, hogy az őslakosokat meg kell védeni a transnacionális cégek tevékenységétől, a jogaik, attól, hogy a jogaikkal visszaéljen, az ő jogaikkal visszaéljenek. Az Európai Unió ehhez képest azt javasolta, hogy a főbb fejlesztési projektek hatásaival való foglalkozás helyett kötelezzék csak el magukat arra, hogy tanulmányokat készítenek az őslakosokkal együttműködésben. Egy harmadik állam pedig azt javasolta, hogy a vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak megfelelően kifejezést tegyék be a szövegbe. Hát ez mondjuk nem felel meg a jelenleg érvényben lévő nemzetközi szabályozásnak. Hát két hét van még, az utolsó két hétben azt kell elérni, hogy a szöveget ne gyengítsék, ne vizezzék fel. Ebben reménykedünk, hogy az ezt nyilatko ezt nyilatkozat sztenderdjei megmaradnak, és ez a színvonal megmarad. Hát persze ugye nagyon jó, hogyha az őslakosok jogaival kapcsolatban határozottabb kötelezettségeket vállalnak az államok. Most azért küzdünk, hogy az utolsó két hétben a tárgyalások alatt ne gyengítsék majd a szöveget. És végül, de nem utolsó sorban néhány megjegyzés a tanulmánya kapcsolatban, amely nagyon fontos, amelyet Börger professzor készített, és az Európai Parlament rendelt meg. Hát én magam üdvözlöm ezt a tanulmányt, és a dokumentum felhívja az Európai Uniót is arra, hogy feleljen meg a nemzetközi normáknak, amelyeket az ENSZ nyilatkozat sorol fel az őslakos népek jogairól. És azt hiszem, több kollégám nézeteit ismételhetem. Professzor Daily Darrow az elnök ennek az állandó fórumnak, de a többiek nézeteit is hangsúlyozhatom, itt ők ugyanezen a véleményen vannak. Először is egyetértünk azzal, hogy az EU tagállamok igenis 30 másodpercen van, jó, köszönöm. Tehát, hogy az EU tagállamok igenis utaljanak az üzleti és emberi jogi nemzeti cselekvési terveikben az őslakos népekre és jogaikra. Valamint léptessenek életbe jogorvoslati mechanizmust, amikor az őslakosok úgy érzik, hogy a transnacionális cégek az ő jogaikat sértik. Harmadik dolog, vizsgálják meg azt, hogy hogyan lehetne megerősíteni az EU jogszabályait arra vonatkozóan, hogy ezeket a cégeket el lehessen számoltatni akkor, amikor ilyen jogsértések történnek. Úgyhogy én várom, hogy az Európai Unió mit fog lépni, megvannak az ajánlások, és hogy hogyan tudja megvédeni a kitermelő ágazatok káros hatá- tevékenységének káros hatásaitól az őslakosokat. Itt a lehetőség az EU-nak nem, és a tagáll- 28 tagállamának, illetve ügynökségeinek, hogy magasabbra tegye a lécet, és példát mutasson másoknak. Bízom abban, hogy ez az állandó fórum továbbra is nyitott lehetőség lesz, amely folyamatos dialógusra és együttműködésre biztosít lehetőséget az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy az őslakos népek jogait és életkörülményeit javítsuk. Köszönöm szépen! Lódi úr, sajnálom, hogy nincs elegendő időnk ennek a témának a tárgyalására. A tolmácsok nagyon kedvesek, és 10 perccel tovább maradnak. Annyit szeretnék elmondani, Lude úr, hogy szerintem az őshonos kérdésekkel foglalkozó állandó fórumtól érkezett ön, hát az Európai Parlamentben is van egy munkacsoport, amely majd novemberben ül össze újra, és említhetnénk ezt a témát, érdemes lenne novemberben az őslakosokról szóló világkonferencia záró dokumentum. úrhoz, hiszen ő a tanulmányában azt írja, hogy nagyon erős jogi keretekre lenne szükség az őslakosok jogainak védelme érdekében. Ehhez fűződik még egy kérdés, amelyet itt a, a DEFCO és a főigazgatósághoz és az LKS-hez e intézek, nem tudom, hogy mi a bizottság és a külügyi szolgálat véleménye erről, hogyan lehetne kötelező érvényű jogszabályokat EU szinten bevezetni az őslakosok jogainak védelme érdekében, tehát hogy meg tudjuk, el tudjuk kerülni azt, hogy megsértsék ezek a vállalkozások az őslakosok jogait. Mivel nagyon-nagyon rövid az időnk, azt szeretném, hogy nyilatkozzanak, ugye itt van, olyan, van egy anyag a konflikt, olyan ásványi anyagokra, amelynek kitermelése rendszeresen konfliktust okoz, talán erről is beszámolhatnának, és elmondhatnák azt, hogy miért önkéntes az ilyen sztenderdeknek, normáknak való megfelelés. Tehát most Gánt asszony következik a külügyi szolgálat emberi jogi osztályától, majd pedig a DigiDevco-tól Mendez asszony, én tudom, hogy nagyon komoly szakértői a témának, de sajnos arra kell kérnem önöket, hogy a szűkös időkeretek miatt fogalmazzanak röviden, és szeretném még a képviselőknek is átadni a szót. Gánt asszony kezdi. The EAS would like to... Az Európai Körügyi Szolgálat szeretné megköszönni azt, hogy megbízást adtak a tanulmány elkészítésére a kitermelő iparágak és az emberi jogok vonatkozásában. Julian Berger rámutatott arra, hogy az őslakosok jogai, valamint a kitermelőiparágak mennyire font, szorosan összefüggnek, és ezt európai perspektívába kell helyezni. Érdeklődéssel hallgattuk Oliver Lód előadását is. Az őslakosok jogai az Európai Unió prioritásai közé tartoznak, és éppen ezért az Európai Emberi Jogi Stratégia és Cselekvési Terv középpontjában állnak. Hallhattuk, hogy az őslakosok jogairól szóló nyilatkozatot is beépítjük a cselekvési terveinkbe, illetve szakpolitikáinkba. Nagyon sok jogsértésre kerül sor, és a harmadik felek fellépése, például a kitermelő iparágak tevékenységi következtében nagyon gyakoriak a jogsértések olyan országokban is, ahol a jogállamiság szilárd lábakon áll. A nem állami szereplők bíróság elé állítása gyakran egy nagyon komoly kihívást jelent. Továbbra is következetes módon részt veszünk a nemzetközi folyamatokban, és a két oldalú kapcsolatainkban is kiemeljük ezt harmadik országokkal mert szeretnénk véget vetni az emberi jogok, jogsért, emberi jogokkal kapcsolatos jogsértéseknek, a büntetlenségnek, amelyet gyakran a kitermelő iparágak képviselői követnek el. Ugyanígy az ról szóló világkonferencia előkészítésében is részt veszünk, erről több alkalommal hallhattunk már ma, és úgy véljük, hogy nagyon fontos, hogy ez a dokumentum komoly rendelkezéseket tartalmazzon, amikor is az őslakos népeknek a földhöz való jogát kell érvényesíteni. Úgy gondoljuk, hogy ez a dokumentum a jelentéssel együtt, amelyet a DROA szakbizottság készít, valamint az ENSZ főmegbizotjának, James Denájának a jelentése is jelentős mértékben hozzájárul majd azon munkához, amely még előttünk áll. És még egyszer szeretnék megköszönni a figyelmet. Mendez asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm eh, Burger professzornak és eh, az állandó fórum képviselőjének is eh, az előadást. Nagyon érdekesnek tartjuk ezt, és úgy véljük, hogy jó úton haladunk a defco nál Nagyon röviden szeretném megemlíteni, hogy mit érdemes tudni a műveleti feladatokról, amelyeket ellát az Európai Unió. Létezik ugye a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze, ezen eszköz által támogatjuk az ENSZ eh, ügynökségek munkáját, ami az őslakosokkal kapcsolatos világkonferenciát illeti, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy aktív szerepet vállalhatunk ott. Lesz egy párhuzamos rendezvény, amelyen részt veszünk, és elindítunk egy projektet, amelynek konkrét célja nyomon követni az ENSZ nyilatkozat betartását, a monitorozás persze azt is jelenti, hogy szeretnénk megerősíteni azon cikkeket, amelyek leginkább összefüggnek azzal, hogy a kitermelőiparágak milyen mértékben hatnak az őslakosok életére. A munkaügyileg szervezettel szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy a 169-es egyezmény megvalósítható legyen, és az ENSZ ügynökségekkel is szorosan együttműködünk. Ez a munka még a párbeszéd keretében folyik. Ugyanígy a terepmunkát is szeretnénk folytatni. A helyszínen dolgozó, az, az EU delegációban dolgozó kollégáinknak mindig felhívjuk a figyelmét arra, hogy használják azon dokumentumokat, amelyeket ebben a témában a bizottság kidolgozott, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása témájában készült számos dokumentum, és a közelmúltban a konferencián is foglalkoztak a vállalatok és az emberi jogok összefüggésével. A civil társadalommal is együtt működünk, különböző projekteket hívtunk életre, Együtt dolgozunk az őslakosokat képviselő szervezetekkel, a ruhaipari ágazatban dolgozó őslakosok, őslakosokkal. Van egy ázsiai projektünk, amely amely nagyon konkrét projekt az emberi jogi jogvédőkkel működünk együtt. Van egy latinamerikai projektünk is, amelynek keretében szeretnénk eh, hangot adni az őslakos nőknek, akik eh, a bányászatban dolgoznak. És itt van mellettem az a személy, aki részt vett ezen szerződés megkötésében, aláírásában. Ha megengedi, megadnám neki a szót. Elnök, nagyon udvariatlan kell legyek, nem tudjuk megadni a szót sajnos, mert öt percünk van még, és egy kollega is szót kért, de biztos vagyok abban, hogy visszatérhetünk később az őslakosok és a kitermelőiparágak az emberi jogok összefüggésére az következő évek során és ma is megvizsgáltuk azt, hogy melyek a konkrét szakpolitikák, de annak érdekében, hogy megsporoljunk egy kis időt, még szeretnék egy választ kapni arra, hogy önök szerint hogyan lehetne, mi a véleményük a kötelező bérvényű szabályokról, de az igazság az, hogy jó lenne, hogyha írásban reagálnának erre a kérdésre röviden, így akkor Börger úrnak is meg tudom még adni a szót. Gerke úr jelentkezett, nem tudom, hogy van-e még itt parlamenti képviselő, aki szeretne felszólalni. Korau úr. Még négy percünk van, igazából németül is elmondhatom, hogy az elnök négy percig biztosított még a tolmácsolás, aztán vége. Akkor van, angolul kellene megoldanunk, itt a panelen azt hiszem ez, ezzel mindenki boldogul. Géreke úr, kérném röviden. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Én Papua új Guineában nevelkedtem, ott töltöttem gyermekkorom nagy részét, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy most őket állíthatom a figyelem középpontjába. Úgy gondolom, hogy az EU a fejlesztési politika egyik fő szereplője és az egyik fő gazdasági tényező a világon. Éppen ezért feladata, hogy az őslakos népekre különösen odafigyeljen. Gondolok itt többek között a kulturális sokféleség és a, nép, a nyelvek megőrzésére. Csak Pápua új Guineán több mint 800 őslakos népet tartanak számon saját nyelvvel, és a nyelv az egyik olyan tényező, egy kulcsfontosságú tényező, amely által megőrizhető egy, és fennmaradhat egy őslakos nép. Nem csak a kontinensünkön kell ezt a sokszínűséget ösztönöznünk, Éppen ezért az őslakos népek támogatása a fejlesztési politika hosszú távú céljai közé kell, hogy tartozzon. Segítenünk kell ezen népeknek, hogy legalábbis az oktatás alsóbb szintjein saját nyelvükön részesülhessenek az oktatásban, és ami most a kitermelőiparágakat illeti, szeretnék a súlypontnál maradni. a felelősségteljes kitermelést kell ösztönöznünk, de a családi termelést is támogatnunk kell, a családok megélhetését, hiszen a saját nyelvüket, ha segítünk megőrizni, akkor ezzel önbizalmat adunk nekik, egyfajta biztonságérzetet, abban a tekintetben, hogy egy kicsit azért a vállalkozásokkal, a globális vállalatokkal szemben mégis megállhatják a helyüket. Köszönöm, Gérké úr, megismétlem még egyszer. A cselekvési tervet 2015 után a külügyi szolgálat cselekvési tervét tovább fogjuk fejleszteni, és akkor ott majd a részletes javaslatokat jobban ki lehet emelni. Most nem ez az egyetlen alkalom. Korá úr. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy eljöttek a szakértők és beszámoltak a témáról. Hát a kitermelő ágazatok hatása az őslakosok jogaira nem egy olyan téma, amely a közvéleményt annyira érdekli. Hát kollégáim nagy része is elment egyébként, de ha fél órával ezelőtt megnézzük, akkor még tele volt a terem. Na mindegy, attól függetlenül az emberi jogok megsértése ebben az esetben is nagyon súlyos. Mindegy, hogy az olajra, gázra vagy egyéb erőforrásokra gondolkodunk, gondolunk, a hagyományokat, az életet teszik tönkre, teljes közösségeket tesznek tönkre, akik évszázadok óta az érintett területeken laktak, és a nemzetközi közösség pedig hallgat azért, mert hatalmas multinacionális cégek végzik ezeket a tevékenységeket, akik el tudják hallgattatni a nemzetközi szervezeteket, mindenkit. A rendszer általában egyszerű, miről van szó, el kell dönteni, ugye, hogy ki megy oda kitermelni, hát természetesen egy kolosszus, kiadja az engedélyt, a koncesziót, egy kormány, amely nem foglalkozik annyira az emberi jogok védelmével, hogyha pénzeket kap. Rengeteg ilyen eset van, amelyet már mondtam, például a Santa Cruz eset Guatemala-ban az egyik legfrissebb, és most megint az őslakosok életterét teszik tönkre, a kitermelő tevékenység, civil szervezetek próbálják ezeknek a, az őslakosoknak a jogait védeni ezen a helyszínen. Én persze azt mondom, rendben van, hogy olyan eszközöket kell megteremteni, amelyeknek a segítségével hatékonyan lehet védeni az őslakosok jogait. De hát hogyan, hogyha az Európai Unió a saját területén belül nem tudja ezeket az eszközöket megteremteni, és nem tudja megvédeni a kitermelő tevékenységek helyszínén élők jogait Európán belül, hát akkor hogy képzeljük azt, hogy bárhol kint a nemzetközi szintéren, harmadik országokban eredményesen tudunk cselekedni. Végül pedig a kompenzációval kapcsolatban felteszem a kérdést, hogy miért nem megyünk el például, és nem vizsgáljuk meg, hogy mekkora profitra tesznek nyereség szert ezek a cégek, és aztán abból hogyan részesülnek az őslakosok, akiknek a saját hazájában, a saját területén végzik ezek az idegenek a kitermelő tevékenységet. Köszönöm. Okay, I think now we have to continue in English. Azt hiszem angolul kell folytatnunk a